Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném köszönteni az Európai Unió közlekedés és űrhajózási biztos jelöltjét, és nagyon sok sikert kívánok neki a mai meghallgatáshoz. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az eljárási szabályzat értelmében a célunk most az, hogy a bizottsági, a biztos jelölteket megítéljük képességeikről, európai kötelezettségükről, és értékeljük a személyes függetlenségüket, továbbá a tárcájuk témájában való ismeretüket is szeretnénk megítélni. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ITRE a bizottság tagjai is jelen vannak ezen a meghallgatáson, és ők is szeretnének kérdéseket intézni a biztos jelölthöz, hiszen az ITRE is egy társult bizottság. Továbbá arra is emlékeztetnék arra, hogy Sefcsovics úr az írásban elküldött kérdéseinkre már választ adott, és ezeket a válaszokat minden nyelvre lefordítva eljutattuk a képviselőkhöz. Ezért is szeretnék köszönetet mondani. És még mielőtt megadnám a szót a biztos jelöltnek, szeretnék élni a lehetőséggel, és az eljárással kapcsolatban néhány tájékoztató információt adnék. A pingpong eljárás értelmében járunk el. Ez azt jelenti, hogy a kérdésekre rögtön meghallgatjuk a válaszokat két fordulót terveztünk. Az első forduló során a koordinátorok kérdeznek kérdéseket 5 perces szlotokban, és a többi esetben mindig 3 perc áll rendelkezésre minden szlotnál, és még arra is, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Az órát leállítjuk, az időt leállítjuk, és ezt láthatják egyébként majd a monitorokon is. Félbeszakítom az előadókat, ha nem tartják be a felszólalási időt, és ugyanez vonatkozik a biztos jelöltre is. Úgyhogy kérnék mindenkit arra, hogy a felszólalási időt, a kereteket tartsák be. Az első fordulóban a koordinátoroknak összesen 5 percet tudok biztosítani. A koordinátorok egy kérdést tehetnek fel, legfeljebb két percben és a biztos jelöltet arra kérjük, hogy ezen kérdésekre azonnal adjon választ az ő rendelkezésére maximum három perc áll a válaszokhoz. Kérem, vegyék figyelembe azt is, hogy minél hosszabb a kérdés, annál rövidebb lesz a válasz. Tudjuk, hogy a tömörség a cél, és ugye amennyiben nem sikerül kimeríteni a rendelkezésre álló időt, biztosítok egy lehetőséget, hogy további kérdést fogalmazzanak meg, erre további választ kaphatunk pusztán a téma körül szabad, hogy forogjon a válasz, nem szabad egy új kérdést, egy új témát felvetni. Amennyiben mégis ez bekövetkezne, elnökként az érintett koordinátort félbe fogom szakítani. A második fordulóban pedig a többi bizottsági tagnak három perc rendelkezésre, hogy egy kérdést tegyenek fel és egy választ kapjanak. Kérem, itt is vegyék figyelembe, hogy minél rövidebben fogalmazzák meg a kérdést, annál több idő ideje lesz a biztos jelöltnek, hogy megfelelő és kimerítő választ adjon. A második fordulóban csak akkor tudunk egy plusz kérdést biztosítani, ha az említett három percből még legalább egy perc maradt. Végezetül pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy a tolmácsolás minden hivatalos nyelven biztosított, minden hozzászóló ezért a saját nyelvén fordulhat a biztos jelölthöz, és ő természetesen a saját nyelvén is válaszolhat. De kérem, a tolmácsokat is vegyék figyelembe, ne beszéljenek túl gyorsan, hogy az elhangzottakat teljes mértékben le lehessen fordítani. Az egész meghallgatást a parlament internetes honlapján közvetítjük, és aztán videó formájában továbbra is rendelkezésre áll a Twitteren, pedig EP Hearing 2014 címen érhetnek el bennünket, és ott részt is vehetnek a vitában. Ezen gyakorlatinformációk után pedig Szeretném most a biztos jelöltnek, Maros Sefcsovicsnek megadni a szót maximum 15 percben. Kérném, hogy a bevezetőjét intézze a bizottságunkhoz. Sefcsovics úr, nagy érdeklődéssel várjuk a bevezetőjét, előadását Európa mobilitásához, jövőjéhez kapcsolódóan, mert a mobilitást kell biztosítanunk Európa jövője számára, és az éghajlatot is védenünk kell. Sefcsovics úr, önni a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Elnök úr, mivel először találkozunk ebben a körben, szeretném elmondani, mennyire fontos számomra a fenntartható közlekedési rendszer szerintem Európa szempontjából. És nagyra értékelem az arról is beszélni, hogy a, mennyire fontos volt számomra annak idején a vasfüggő lebontása, annak idején a történelem során, amely lehetővé tette Európa egységesítését. Én emlékszem ezekre az időkre, Berlinben és Pozsonyban is, megszenvedtük Európa kettéosztását, amely most már szinte elképzelhetetlen, hiszen az elmúlt húsz évben Európa egységesítése egy történeti átalakulást hozott. A hidegháború által és az Európa megosztottsága által leginkább sújtott ágazatán éppen a közlekedés volt. Ezért is mondhatom, hogy számomra prioritás az, hogy a még mindig fennálló különbségeket lebontsam, a transzeurópai hálózatok révén tovább erősítsem Európa egységességét a közlekedés szempontjából is. Tisztelt képviselők, engem is, mint ahogy önöket is megválasztottak, én is pályáztam politikai versenyben, és tudom én is, hogy melyek azok a témák, amelyek legfontosabbak politikai szempontból is a közlekedés területén. Az állampolgárok egy jól működő közlekedési infrastruktúrát szeretnének Európában, és rendkívül fontos politikai szempontból is a polgárok számára a költség, költségvetési eszközök meg már háromszorozottak a közlekedési, illetve a közlekedési főfolyósok támogatása érdekében. Ez szerintem az egyik legfontosabb bizonyíték annak, hogy a politika komolyan veszi ezeket a szándékokat. A közlekedés és a mobilitás az európai integráció szíve, motorja, és szerintem a 21. század Európája megérdemli, hogy első osztályú közlekedési rendszer legyen, környezetvédő, modern, biztonságos logisztika és közlekedési modalitások működjenek, amely fenntartható gerince társadalmainak a gazdasági növekedés, a tisztességes, jó munkahelyek teremtése, az első számú prioritása a Juncker bizottságnak, és azt hiszem, hogy közös erőfeszítésünk a közlekedés és az űrpolitika tekintetében jelentősen hozzájárulhat a célok megvalósulásához, Várom, hogy intenzíven együttműködjek önökkel. Juncker elnök által bejelentett 300 milliárdos beruházási csomagot úgy tudjuk felhasználni, hogy ez multiplikátor hatással járjon az Európai Unió egész infrastruktúra modernizáció tekintetében a közlekedésben. Ehhez persze jó projektek kellenek, jó együttműködés az Európai Fejlesztési Beruházási Bankkal, és jó munkakapcsolatokat kell létrehoznunk a magánszektorral, hogy elkezdődjön az a folyamat, amely kiemeli Európát a válságból, és a, a, a világon első osztályú infrastruktúrát teremt, amely 20. században alapkérdés. Ehhez persze egy jó világos vízió kell. Fel kell készítsük Európát nem csak arra, hogy mire van ma szükség, hanem arra, ami jön, amire 10, 20, 30 év múlva lesz majd szükség. Azt jelenti ez, hogy intelligens közlekedési rendszereket kell létrehoznunk, integrált, intermoduláris, a műholdak technológiára és a digitális technológiára támaszkodó rendszerre van szükség, új szolgáltásokra és termékekre van szükség, melyekben az európai polgárok és vállalkozások választhatnak a fenntartható közlekedési opciók között. Elég, ha megnyomja az okostelefonján a gombot a polgár, és hozzáférhessen hálózatokhoz. 70%-a a polgároknak városokban él, és életükre hatással van a közlekedés. Akár sétálnak, bicikliznek, autót vezetnek, autóbuszra szállnak. Ezért kell olyan közlekedési rendszer, mert innovatív megoldásokra alapul, hiszen ez adja vissza az európai versenyelőnyt, klassz munkahelyeket teremt a fiatalok számára, és 11 millió már most ebben az, ebben az ágazatban dolgozó számára is jobb feltételeket teremt, és végül olyan közlekedés rendszerre van szükség, amely a biztonság alapjainál. Megkérdezhetik, hogyan akarom ezt a jövőképet létrehozni. Hol kezdjük? A TNT hálózatokra utalnék, és garantálom, hogyha jóvá hagyják pályázatomat, akkor e projekt végrehajtásán fogok fáradozni, minden folyosó érdekében, lebontva a még mindig fennálló szűk keresztmetszeteket, és nem fogok habozni a használja vagy veszíts el elv alapján motiválni a szereplőket, hogy élettel töltsen meg a hálózatokat, ezért önökkel szeretnék együttműködni, olyan jogalkotási javaslatokat elindítva, amelyek már itt vannak előttünk. A Single European Sky, a Fort Level csomag olyan jogalkotási csomagok, amelyek mentén lehet haladni előre. Jól tudom, hogy a kényes témák ezek, és aggályok is övezik ezeket a témadossziékat. Egy javaslat ezek kezelésére az lehet, hogy mi nyitjuk a társadalmi párbeszédet, együtt a szociális partnerekkel dolgozunk azon, hogy modernizáljuk a közlekedési ágazatot úgy, hogy közben a szociális kialakított normákat nem ássuk alá. Az európai közlekedési ágazat fejlődése nem történhet úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió az egyetlen szereplő a világon. Minden közlekedési ágazatban az jogokat erősíteni kell. Ezzel lehet a vállalatokat rávenni, hogy, hogy például a közlekedési vállalatok ne, a légiközlekedés vállalatok ne folytassák az overbooking gyakorlatát. Az egységes közlekedési terület minden közlekedési ágat magában kell foglaljon, interoperabilitással kell működjenek a vasúti hálózatok, és a határon átnyúló akadályokat le kell bontani az IRTMS és más eladó rendszerekkel. Ezek itt vannak már, csak be kell vezetni őket, használni kell őket. Használjuk a közlekedési, a vasút ügynökséget, hogy a 26 ezer nemzeti szabályt lebontsuk, amelyek még mindig az egységesítés akadályai. A Shift to Rail terv például összekapcsolatná a vasútrendszereket. Együtt tudnánk azt elérni, hogy a vasút költséghatékony, eredményes megoldásokat nyújtson a vállalatoknak és az állampolgároknak, és ezzel segítenénk a vasúti, vasúti közlekedés eszközgyártókat abban is, hogy világvezető szerepet szerezzenek. Erősen hiszek a Single European Sky, az egységes európai jégbolt politikájában. Szerintem nem tudunk elveszteni 5 milliárd eurót évente csak azért, mert nem tudunk létrehozni egy koherens európai ö, légteret, és ezért hosszabb utakat kell repüljenek a járatok, széndiokszid kibocsátás növelve. Megfelelő kapacitásokat kell kiépíteni, és meg kell nézzük a szomszédságunkban mi folyik, például a közel-keleten, ahol komoly versenyekkel szembenézünk. Ha nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, akkor nagyon hamar elveszítjük a megfelelő kapacitásokat Európában, ezért fel kell készítsük a ö, repülőgyártásunkat is egy kihívásokra. Mint tudják, a Cezár területen is komoly munka folyik, és a műhold potenciálunkra megfelelő alkalmazásokat kell bevezetni, hogy vezető legyen a versenyben és a biztonság tekintetében is ez a rendszer. Mint tudják, Európa a, leg, a világ legnagyobb kereskedelmi, kereskedelmi blokja. Sokszor elfelejtjük azonban, hogy 75%-a exportjunknak és importunknak hajókon kerül kiszállításra a világ legnagyobb flottája révén a világ flottájának 40%-a európai, és a három, legnagyobb három kikötője Európában van, ezért kell nagyon erősen támaszkodnunk, és koncentrálnunk erre az ágazatra, garantálva azt, hogy teljes mértékben integrálódjék az intermodális egységes európai közlekedési térségbe. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrát, a kikötők infrastruktúrát modernizálni kell, a transzeurópai folyósok bekapcsolásával, és kell egy olyan európai tengerhajózási rendszer, amely nem ismer határokat. Meg kell találjuk azt, hogy a üvegházhatás okozó gázok kibocsátását csökkentsük, és a légszennyezést csökkentsük, hiszen itt egy globális iparágról beszélünk, aktívan kell tovább lépnünk az IMO és az ICAO kereteinkben a tagállamok révén. Az együttműködés abszolút lényegi lesz ebben. Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen új potenciálokkal bírunk, akkor jobban kell figyelnünk a belföldi, belvízi hajóutakra. Sokszor ezek a legjobb megoldást a kapacitás kihasználás és a környezetvédelem szempontjából. Ám nagyon fragmentált ez ágazat, sokszor a flották elavultak, és csak 15%-ot használjuk ki, például a Dunának és más belvízi hajóutaknak új életet kell lehelnünk ebbe az ágazatba a NAJAD program révén, és segítenünk kell a KKV-kat arra, hogy jobban tudjak versenyezni. Ha megengedik, tisztelt képviselők, azzal zárom ezt a kört, hogy a, közlek, a közúti közlekedésről beszélök, ahol 72%-a az, ut az utasoknak autóval közlekedik, 45%-a a teherszállításnak pedig teherautókon történik kezelnünk kell azokat a problémákat, amelyek a közlekedés jobb megszervezésével oldhatóak meg a közutakon. Nem lehet megengedni azt, hogy egy, négy teherautóból egy üresen jár az utakon, és a dugók hatalmas veszteséget okoznak. A felhasználói szennyező fizet elvet kell intelligensen alkalmazni, hogy fent tudjuk tartani az infrastruktúrát, annak jó alapotát, és jobban tudjuk szervezni a munkát ezen a területen. Úgy gondolom, meg kell vizsgáljuk méreható és átfogó módon azt, hogy milyen alkalmazásai vannak az egyes szabályoknak, például a kabotás szabályoknak. Nyomást kell gyakorolnunk az, a, a, a szennyező anyagok és a zajkibocsátás csökkentésére, ugyanakkor a biztonságot kell növelnünk. És szeretném gyorsítani az új technológiák bevezetését ebben a ciklusban, annak érdekében, hogy a kérdésekkel szembe tudjunk nézni. Úgy gondolom, hogy a területen az erőlépés segít majd bennünket abban is, hogy csökkentsük a halálos áldozatok számát a közötokon, 26 ezer halálos áldozat évente nagyon magas, elfogadhatatlan számomra, és azt hiszem önök számára, az önök számára is. Nem ismerünk kompromisszumot a, a, a biztonság tekintetében egyetlen közlekedési módusban sem, és fontos, hogy Európa legyen a legbiztonságosabb terület a világon ne tekintetben. Meggyőződve arról, hogy több okos, intelligens jármű jár majd Európa útjain, amelyek egymással kommunikálni tudnak, és alternatív energiaforrásokat tudnak felhasználni. Ez a közlekedési, közúti közlekedés ágazat tovább lépésének záloga, és megfelelő szabályozási keretet kell teremtenünk ehhez, és megfelelő infrastruktúrát, beleértve a, az űrhálózatokat is, hogy a technológiáknak megfelelő alapot teremtsünk. Nagyon örülök annak, hogy a közlekedés és az űr ügye egy tárcához tartozik, hiszen az ügy egyre közelebb kerül a fogyasztókhoz. Az elkövetkező években Európában számára ez egyre fontosabb lesz. 2020-ig Létre kell hoznunk a megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy a Galileo és a Kopernikus valóban teljesen működőképes legyen a felhasználók szempontjából. Ehhez az Európai Uniónak több mint 30, mondom 30 műholdat kellett az, kell az elkövetkező 5 évben földküli pályára állítani a legfejlettebb technológiában is Európa vezető szerepet játszik. Az űrprogramon keresztül a versenyképességet tudjuk, a kutatást, az innovációt ösztönözni, nem is beszélve a növekedésről, illetve a magasan képzett munkaerőről. De ne felejtsük el, hogy elsősorban ennek az űrprogramnak az európaiak polgárok érdekeit kell szolgálni, akik telefonjukat használják, akik pénzügyi tranzakciókat hajtanak végre, repülőre ülnek, időjárás előrejelzésre kíváncsiak, és így tovább. Az európai GDP 7%-a függ a műholdas navigációtól. Persze, mint általában az ilyen bonyolult, technikailag ennyire bonyolult és összetett, ambiciózus vállalkozások esetében ezt nem olyan egyszerű egyik napról a másikra végig, végrehajtani. A Galileo indulásánál tapasztalt nehézségek nem szabad, hogy elvegyük a kedvünket, éppen ellenkezőleg meg kell, hogy erősítsük az akaratunkat és az űrprogramunkat új lendülettel folytatni. Elnök úr, tisztelt képviselők, és uraim! A személy és teherszállítás, közlekedés olyan terület, amely mindenkit érint, a modern társadalom gerincét adja ez. Az európai közlekedési és szállítási ipar és a logisztika valóban Európa versenyképességét és innovációját mutatja, hogyha bizalmukat benémetik, akkor felelős, ezért a területért felelős biztoskért mindent megteszik annak érdekében, hogy globálisan vezető szerepet játszon a jövőben is, a 21. században is Európa hogy a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, az innovációhoz és a környezetvédelemhez is hozzájáruljunk ezáltal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr köszönöm mindenek előtt azt is, hogy a nyelvi képességeiről is tanúbizonyságot tett, több nyelven beszélt, és az, hogy a bevezetőt németül az anyelvemen adta, ez különösen örömteli volt számomra. Most pedig a koordinátoroknak adom meg a szót, Van de Kamp következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztos úr még nem beszél hollandul, de hát ezt is, ezen is lehet majd még javítani. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben, biztos úr, a néppárt frakciója nevében is. Szeretnénk önnel szorosan együttműködni. Arra számítunk, hogy nagyra törő lesz ez az együttműködés, hiszen a közlekedés nélkül minden leáll az európai gazdaság is. Van egy kérdésem. A fehér könyv, a Roadmap to the Single European Transport Area, az Európai Parlament prioritásokat dolgozott ki. Ön átvenni ezen prioritásokat, vagy szeretne ezeken változtatni? Melyek a tervei? A második kérdésem a TEN-T projektek finanszírozására vonatkozik. 300 milliárd eurót említett, Juncker úr ennyit biztosít. Szeretném tudni, hogy ebből a 300 milliárdból mennyi folyhatna a TNT projektekbe. Ez rendkívül érdekelne, és volna még egy nehezebb kérdés is. A többi biztossal való együttműködés, valamint a főigazgatókkal való együttműködés. Láthattuk, hogy a közlekedési biztos egy kicsit, mintha sarokba szorítaná a környezetvédelmi biztos, illetve más kollégák, mert a közlekedés vezető szerepet kellene, hogy betöltsön, hiszen a társadalomban is ez így érvényesülne, és mivel van még néhány másodpercem, a fogyatékkal élőkre vonatkozóan is volna néhány megjegyzésem. Nagy projektekről beszélünk a légiközlekedésben, a vasútnál. Szeretném tudni, hogy mit tervez annak érdekében, hogy az európai fogyatékkal élőket is támogatná. Ennyi lenne részemről, remélem nem volt ez túl sok kérdés. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta az időkeretet. Sepcsovics úr, öné a szó. I'll work on my Dutch, I, I promise. Megpróbálok csiszolni a holland tudásomon, ezt megígérhetem. De komolyra fordítva a szót, amikor a kollégáimmal az Európai Bizottságban beszélgettem arról, hogy hogyan lehetne a elkövetkező 5 évre vonatkozó úti tervet kidolgozni, arra következtetésre jutottam, hogy minél hamarabb dolgozzuk át a fehér könyvet, annál jobb az elmúlt évekből leszúrhat, leszűrhettük azt a következtetést, hogy kicsit későn érkeztek ezek a fehér könyvek, és aztán utána kellett mindent igazítani. Úgy érzem, hogy eddig a 40 tervezett cselekvésből 24-et már vagy elértünk, vagy elkezdtük megvalósítani. Persze a kollégiumon belül ülő kollégákkal is mindenképpen meg akarom ezt beszélni, hiszen az ő támogatásuk nélkül semmi sem elképzelhető, de e, majd ezt követően még majd visszatérhetünk az ügyre. A 3 milliárdos e, a, a transzeurópai közlekedési hálózatokra 26 milliárd euró, 26 hát milliárd euró sok pénz, de hát ez csepp a tengerben, hogyha a közlekedési infrastruktúráról beszélünk. Meggyőződésem, hogy a jó infrastruktúrális projektek, infrastruktúrális beruházások, a modern rendszerek fejlesztése az, ahol a magánbefektetők számára is vonzó lehet eh, beszállni a beruházásokba. Az önöknek és az Európai Uniónak köszönhetően a legutóbbi pénzű, többéves pénzügyi tervben is megjelent már ez a gondolat. Az uniós pénzek hatásának megsokszorozása, vagy a megsokszorozó hatás, a leveraging effect. Az igazi nehézség az, hogy a PPP konstrukcióban finanszírozott projektekre, hol találunk igazán ilyen jó projekteket, illetve hogyan megy ez a megsokszorozó hatás. Ami a többi főigazgatósággal való együttműködést illeti. Nos, alelnökként azt hiszem, hogy ez nem okozhat problémát, a kollégáimmal pedig jó viszonyom, és jó is lesz jövőben is. Mennyire leszek megközelíthető? Madame Tyson-nel, Tyson asszonyjal, volt kollégájukkal fogok egyébként együtt működni azért, hogy az akadálymentesítés működhessen. Köszönöm szépen, és köszönöm betartott az időt, most pedig Ertug úr kap szót. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr először is a szocialista frakció nevében nagyon sok sikert kívánok a meghallgatásához, és első kérdésemhez is elkezdtem ez pedig a szociális jogok és adok érvényesítése. Ön, biztos úr, a szociális aspektusokat fontos tényezőnek tartja-e az európai közlekedési politikában, és ezen túl támogatná-e azt, hogy a szociális jogok végre érvényesítése az EU térségében javításra szorul, és ha igen, hogyan akarja ezt majd végrehajtani. A második téma köteg a fenntartható városi mobilitás kérdése itt világos, hogy a nagyvárosok egyre inkább nyomás alá kerülnek, és foglalkozni kell velük. Ön, biztos úr, hogyan látja a mostani, a jelenlegi Európai Uniós városi mobilitáspolitikát, illetve hol látja ennek javítási lehetőségeit, és hogyan kezelni majd ezeket. Az autó megosztás, a sharing egy fontos terület lehet. Az Európai Bizottság hogyan igyekszik a tagállamokat arra ösztönzi, hogy ne csak az elektromos autókba, hanem a közlekedési, tömegközlekedési eszközökbe is ö, investáljon. Aztán a ö, hajó ö, kikötő csomag tekintetében a kikötők működésének pénzügyi átláthatósága összefügg a támogatások kérdéseivel. Ön az ágazat specifikus szabályokat az állami támogatások vonatkozásában a kikötőkre tekintetében hogyan igyekszik majd változtatni, és hogyan lehet ezt egyeztetni majd a versenyjogi biztos a negyedik kérdésem, a Gigaliner óriás teherautókra vonatkozik. Ön ezekkel miképpen próbál majd foglalkozni, a nagyhajókkal, és a vasúti csomaggal kapcsolatban a bizottság milyen konkrét lépéseket tervez, milyen új Európai Uniós jogszabályokat tervez, annak érdekében, hogy elkerüljük a, a költségek növelését a jogszabályok növelése révén. I will, I will try to be telegraph. Megpróbálok röviden, tömören, távirati stílusban válaszolni erre a sok fontos kérdésre. Kezdem a szociális jogokkal. Úgy vélem, hogy az új Európai Bizottságban egy szabálynak kell működnie, amikor jogszabályokat készítünk és eh, hatástanulmánynak vetjük őket alá, akkor egy fő kérdést kell feltenni magunknak, hogyan ez, milyen hatással lesz ez az európai munkaerőpiacra? Új munkahelyeket teremt, vagy csak tovább nehezíti a munkavállalók dolgát? Ez egy olyan központi kérdés lesz, amelyet a közlekedés terén különösen árgus szemekkel figyelek majd. Ha az elmúlt pár évre visszatekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy a szociális párbeszéd ügyében eh, hát jobban is végezhetük volna a dolgunkat. Tulajdonképpen folyik ilyen fajta szociális párbeszéd, de a, a, a bizonyos fokú bizalomhiány érzek. A szociális partnerek közötti együttműködés bizalom nélkül elképzelhetetlen. A kikötőkre ugranék tovább a kikötőkkel kapcsolatos kérdésére. Ez pontosan egy olyan terület, ahol Szerintem bizalomépítésre van szükség. Két nagyon nehéz szakasz van mögöttünk. A harmadik javaslat már itt van az asztalon, előttünk fekszik. A szociális partnerekkel, önökkel szívesen együttműködök az ügyben, hogy a kikötőkkel kapcsolatos problémákat hogyan tudjuk megoldani, hiszen Európa kapuját jelentik ezek a kikötők, hogyan tudjuk ezeket bekapcsolni a transeurópai hálózatokba, hogyan tudjuk őket modernizálni. Nem csak a három nagy kikötőt, amire utaltam, nem csak ezekkel kell foglalkoznunk, nem csak ezek fontosak az európai infrastruktúra szempontjából. A fenntartható városi mobilitás nem kell hangsúlyoznom ennek a fontosságát, a legtöbb európai városokban él, a legtöbb autóbaleset is itt történik, a széndiokszid kibocsátás többségért is a városok felelősek. Éppen ezért logikusnak tűnik számomra, hogy határozott várospolitikát van rendelkezzen Európa. Sajnos nem minden tagállam gondolkodik így. A szubszidiaritásra hivatkoznak. Ez bizony kemény dió, több tagállam is köti az és polgármesterek többsége, amikor találkozom velük, európai platformot, e, városi mobilitási platformot, európai megközelítést, civil programot, más-más e, programokat, megközelítéseket várnak tőlünk. Ez nagyon fontos az emberek e, mindennapjai és a környezetvédelem miatt. Sajnos elfogyott az időm. Nem a következő, Robert Zile. Köszönöm, elnök úr, először is. Szeretem megköszönni a bevezető szavait, Sefcsovics úr és a konzervatív frakció nevében mi is várjuk azt, hogy jó együttműködést teremtsünk önnel. Első témám és kérdésem, itt ebben a szakbizottságban mindig a Connecting Europe Facility, különösen a folyósó projektek végrehajtását, illetően különösen a kohéziós államok tekintetében, mert a társadalmi 85%-os ezekben az országokban. A szabály szerint 2016 végéig ha egyes projektek nem folytatódnak, akkor a bizottság a use it or lose it elv szerint át kell tegye ezeket a forrásokat más projektekre. És a, a, a a házadatnak más, vannak olyan az elemei, meg egy-egy csak egy, egy tagállamban kerülnek végrehajtásra. És egyes tagállamokban, ha egy, -egy tagállamra esik csak a core network, akkor könnyebb végrehajtani, mint a három-négy tagállamot érint. Ön, mint biztos, a Connecting Europe eszköz tekintetében a nagy, a nagy folyósú projektek érdekében mit tenne, hogy ezt aztán az átrepülések tekintetében, az Oroszországgal kapcsolatos szankciók tekintetében egyes európai Szibéria irányába, Szibéria felé nem engedi az orosz fél a légtér használatát. ez a Csikágói Egyezmény megsértése, és azt is tudjuk, hogy az, az Európai Légitársaság nagyon sok pénzt hoznak Oroszországnak az átrepülések révén. A szankciók tekint mellett milyen kölcsönösségi intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy Oroszország ezeket a kifizetéseket ne tudja megszerezni. Köszönöm mind a két kérdést. Zile úr. A, for, a közlekedési folyosók építése általánített probléma, ön általánemített problémája, különösen a közép-kelet-európai tagállamokban különös probléma itt az abszorciós kapacitás tekintetében jelentkezik ez, és a 2016-es év kulcsfontosságú lesz. És meg, egyrészt meg kell mutassuk, hogy komolyak vagyunk, komolyan kell venni a, a szabályainkat, és ha valaki nem tartja az, a vállalásait, és nem tartja a megállapított menetrendet, akkor hát vannak mások is Európában, akinek szüksége lehet erre a pénzre. Sok tagállamban már a követ, az abszorció jól halad, és jól használják föl a pénzeket, máshol nagyon alacsony ez a felvételi kapacitás, ez nem nagyon engedhető meg. Úgyhogy nagyon aprólékosan kell a use it or lose it elv alkalmazását vizsgálnunk. Ugyanakkor méltányosak kell legyünk a tagállamokkal, mert jól tudom, most sokszor nagyon nehéz végrehajtani ezeket a projekteket. Így készen állok arra, hogy az összes projektet végigvizsgáljuk, az összes listát, és mindenkit figyelmeztessünk méltányosan, szóljunk időben, hogy figyelem, baj van, ha nem gyorsítjátok fel a projektet, akkor elveszítek a pénzt. Hiszen ez a, a, a teljes bizottsági testület figyelmét igényli, és a forrásokra szükség van máshol is, úgyhogy nagyon komolyan fogom venni ezeket a kérdéseket, és, és azt hiszem a támogatásokkal szerintem lehet javítani a végrehajtást. A szibériai átrepüléseket, légtér átrepülést illetően Oroszországgal a kapcsolatrendszerünk nagyon-nagyon bonyolult. Nem csak politikai tekintetben, hanem kivált kép a közlekedés vetületét illetően, de most csak a szibériai átrepülésekre koncentrálnék, mert az, az ügy, amelyen már hosszú-hosszú évek óta küzdködünk. Nagyon sok ígéretet kaptunk, az utolsó orosz ígéret az volt, hogy mielőtt a WTO-hoz csatlakoznának, ezeket a díjakat elvetik, eltörlik, és nem rónak fel díjakat az átrepüléséért. Ám ma, mai napig több mint 300 millió eurót fizetnek évente az európai légitársaságok, amelyeket ráadásul az, az orosz légitársaságok támogatására használnak, amelyek versenytársai az Európai Légitársaságnak. Szerintem ez nem korrekt, ez nem méltányos, itt valamit tenni kell. Remélem, hogy valamiképpen normalizálódik az Európai Unió és Oroszország kapcsolatrendszere, és azt remélem, és ezen fogok dolgozni keményen, hogy meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy sokkal jobb, hogyha, hogy Európa egy hangon tud felszólalni, egy pozícióból tud tárgyalni, Oroszországgal szemben ebben a problémával kapcsolatban, és egy olyan EU-Oroszország megoldást szorítsunk ki belőlük, amely rendezi ezt a kérdést, mert, mert a nemzetközi normákkal ellentmond, normáknak ellentmond ennek a díjnak a beszedése. Köszönöm szépen, Gezine Meissner következik. Köszönöm, elnök úr. Sefcsovics úr, a liberális frakció részéről is köszöntjük Önt már várom azt a választ, amit majd a kérdésemre ad. Először is eh, én is az egységes európai közlekedési térségre utalnék, eh, hiszen ez mindannyiunk törekvése és eh, különösen a vízi közlekedésre érzem a hangsúlyt. Már említett, hogy mennyire fontosak a kikötők, és ami nagyon örvendetes, az az, hogy a belvízi utak jelentőségét is kiemelte. Nagyon sokat beszélünk a vasúti közlekedésről, hogy itt tehermentesítsük az utakat, de a belvízi utakról keveset beszélünk, hogy ott van a negyedik vasúti csomag, ami gyakorlatilag a lehetőségekhez képest csak kis horderejű. Említette, hogy a belvízi utaknak csak 15%-át használjuk ki, tehát nagyon sok kapacitás parlagon hever. A kérdésem az lenne, hogy nem olyan egyszerű ugye a belvízi utakat kiépíteni, ugye a hidakat kell építeni, át kell a folyami, folyama, folyami rendezést is szabályozni kell, de ugye tekintettel arra, hogy a való, megvalósítás nagyon sok nehézségbe ütközik. Ugye Straubing térségében a Dunánál nagyon sok polgári, polgári tiltakozás is bekövetkezett, tehát a közlekedés politikai törekvések tiltakozásokba ütköznek és gyakran nagyon nehéz az együttműködés például Németország és Csehország között. Hogyan kívánja rávenni a tagállamokat arra, hogy szerintem ezt a szerintem nagyon környezetbarát közlekedési módot ösztönözzük? Köszönöm szépen, Meissner asszony, ezt a kérdést. Teljes mértékben igaza van. Sajnos a belvízi utakat és a belvízi közlekedést egy kicsit elhanyagoltuk eddig. Azt hiszem, hogy ennek oka főleg az volt, hogy a flotta egyrészt előregedett volt, és nem volt megfelelően, nem voltak megfelelően karbantartva az embervízi utak, és sajnos nagyon töredezett az egész hálózat. Gyakran kis KKV-k üzemeltetik, kisebb családi vállalkozások, mikrovállalkozások, számukra pedig rendkívül nehéz nagyobb beruházásokat végrehajtani, és növekedni a méretgazdaságosságot nagyon nehéz megvalósítani ezen vállalatok számára. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy milyen sok munka történt, és milyen sok ígéretet tettünk az ágazat felé. Ön is említette, hogy ez nagyon környezetbarát közlekedési módozat. Ha megnézzük, hogy egyáltalán egy hajóra hány kamiont lehet helyezni, illetve a széndiokszid kibocsátás más közlekedési módozatokhoz képest mennyire csekély, és egyáltalán a az összeköttetések a különböző kikötőkhöz mennyire jelentősek, akkor egyértelmű, hogy óriási lehetőségek lennek ebben a közlekedési módban. Amit megkísérlek majd, amennyiben kineveznek, és amennyiben biztosítanak a támogatásukról, az az, hogy a NAYADES programot szeretném felhasználni arra, hogy újjáépítsük ezt az ágazatot, támogassuk a mikrovállalkozásokat, hogy megújítsák, felújítsák a flottáikat, újabb hajókat szerezzenek, és ökológiai szempontból, környezetbarát szempontból jobban megtervezett hajókat működtessenek, amelyek aztán megfelelnek a különböző követelményeknek, azon követelményeknek, amelyeket a modern hajózás megkövetel. És természetesen együtt kell működnünk a tagállamokkal is, intenzívebb módon, hogy a navigáció minősége megmaradjon ezen a belvízi utakon. Én ugye Pozsonyból származom, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy milyen viták folynak például a szomszédos országokkal a Duna megőrzése tekintetében. Úgyhogy a Duna hajózhatósága például a Duna stratégiában résztvevő országok számára is nagyon fontos volt. Ezen országok felismerték, hogy ez milyen komoly lehetőségeket hordoz a térség települései, városai számára, a város, illetve a folyó mentén. Úgyhogy oda kell figyelnünk a polgárok szavára, a polgárok aggodalmaira, őket is be kell vonnunk ebbe a vitába, és be kell mutatnunk számukra, hogy milyen lehetőségeket hordoz ez a közlekedési ágazat, ha sikerül fiatalabbá, sikerül megújítanunk és mindenképpen szerintem erre kell törekednünk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Merje Kilün. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm. Sefcsovics úr. Egy civil szervezet üdvözletét szeretném tolmácsolni. Először is a munka feltételekről szeretnék beszélni. Az európai exportok a közlekedés tekintetében, illetve a csökkenőben van, és a munkahelyek száma is csökkenthet. Ez pedig a alásatja a fenntartható mobilitást. Hogyan garantálja azt, hogy az Európai Unió nem gyorsítja fel az európai know-how oktatás és a kvalifikált, motivált munkaerő elősegíteni kívánja. Különösen a, rep, a légi közlekedésben, tehát fapados járatok kockáztatják a, a, a biztonsági sztenderdeket, alássák ezek a sztenderdeket. Ha az Európai Bizottság kész arra, hogy a biztonságos munkahelyeket és a szociális dumpinget meg akar akadályozni, akkor lépésekre van szükség, valamint a bizottság programja, a gazdasági növekedés, foglalkozás, tatás és a kibocsátás csökkentés, valamint digitalizáció tekintetében ehhez a növekedést kell fokozni, és azt kell garantálni, hogy a közlekedés politika valóban támogassa Európa versenyképességét, csak úgy, mint az állampolgárok jólétét. A digitalizáció, amely a társadalom minden területére kiterjed, nagyon fontos tényezővé vált az emberek napi életében és a vállalatok működésében, és befolyással van a mobilisztikai megadásokra, ám a digitalizáció még mindig korai szakaszában jár a közlekedési ágazatban, és azok a lehetőségek, amelyeket megnyit, valószínűleg jelentősen hozzájárulnak a fejlődéshez. Ám Ázsia és Amerika előbb jár, előrébb jár a közlekedési ágazatban, mintha jobban alkalmaznák a digitalizáció előnyeit. Bízok abban, hogy mi sikerrel járunk abban, hogy a, a, az légi, tengeri és közúti közlekedésben Európa éllavassá válik, és a, a, és mindezeket úgy tesszük, hogy a, a szociális dömpinget elkerüljük. Hogyan lehet ösztönözni az európai közlekedési ágazat arra, hogy jobban használja a digitalizációt, és illovassá váljon Európa a fejlett, ügyfélbarát, interoperabilis, fenntartható közlekedési rendszer fejlesztésében? Biztos előtt úr, öné a szó, ám kérem tartsa az idejét. Hosszú volt a kérdés, önnek kevesebb idő jut válaszra. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztom azokat az aggályokat, amelyet a tisztelt képviselő asszony megfogalmazott, mert tény, hogyha megnézzük mondjuk az, a, a gépkocsi vezetők körét. Németországban 220 ezer autóvezető lesz, Hollandiában 40 ezer és 20%-a a, a vasúti dolgozóknak e, nyugdíjba vonul. Nagyon fontos, értékes know-how-t vesztetünk el az európai hajókon. 300 ezer Fülöp-szigeti matróz dolgozik, mert nem tudjuk az európai fiatal generációt arra ösztönözni, holott ott van a legtöbb munkanélkülű, hogy elfogadják ezeket az állásokat az európai hajókon és dolgozzanak mondjuk a, a tengeri közlekedési ágazatban, vagy más közlekedési ágazatokban. Úgyhogy szerintem a, a perspektívát és a, az ágazat imázsát kell megváltoztatnunk. El kell tudnunk magyarázni, be kell tudjuk mutatni ezt az ágazatot, mint egy, egy, egy modernizációs eszköz, mint egy olyan iparágat, ahol magas szintű technológiákkal, jó munkahelyeken lehet dolgozni, egy olyan ágazatként bemutatni, amely a jövőt bevezet és építi. És meg kell mutassuk ezt az iskolákban, együttműködve a szociális partnerekkel mindenféle szinten, meghatározza azokat a, a, a munkakörülményeket is, hiszen sokszor ez a legfontosabb. Milyen fizetések, milyen társadalombiztosítás, mennyire versenyképes munkahelyek ezek a munkaerőpiacon, mennyire vonzó lesz, lehet ez a fiatal európaiak számára, akik majd le kell, fel kell váltsák azokat a, a nyugbevonulókat, akik, akik eltűnnek az ágazatból az 5-10-20 évben. A digitalizáció tekintetében optimista vagyok, mert látjuk, mennyire gyors a fejlődés e területen, és szerintem különösen az űrpolitikával való kapcsolatteremtés nagyon gyümölcsöző lesz e tekintetben. Karim Adeli. Köszönöm szépen, Karim Adeli következik. Merci, monsieur le président, mes chers collègues, avant de... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Bizottságban 9, mindösszesen 9 biztos erőt van, ez ez valóban nagyon aggasztó, de hát nem mondott igazából semmit erről a kérdésről, de ennek ellenére üdvözöljük. Franciául folytatom, mert nagyon szépen beszélt franciául. A cop 21 az év végén kerül sor, szinte itt van már a sarkon. De ez a, nekünk környezetvédők számára meghatározó lesz. A közlekedési téma ugyanakkor az éghajlatpolitikában nagyon kevéssé jelenik meg, pedig környezeti nagyon sürgős égetőkérdésről van szó. Egy egyértelmű úti tervet kellene kialakítani. A tanácsbizottság több projektet jelentett be, amelyek úgy tűnik, hogy túl sok hasznot nem hajtottak akár 40%-os európai támogatásra is jogosultak ezek a projektek. 30 milliárd euróról beszélt ön. A az európai közlekedési hálózatok összekapcsolását kívánják ebből javítani, hiszen alapvetően ez fontos az emberek számára. 8 millió franciának, hogy konkrét példát hozzak, nem fér hozzá semmiféle ilyen közlekedési formához. Gondolom Európa szerte is máshol ilyen problémák vannak. Az Európai Bizottság miért akar akkor haszontalan projektekre pénzt költeni? hogyan kíván véget venni annak, hogy a, a haszontalan projekteket finanszírozzák. A a Lyon-Torino vonal például, amely teljesen teljes pénzkidobás, és nagyon sokszor semmiféle környezetvédelmi hatástromát sem végeznek a közlekedési projekteknél. Sokat beszélnek a 3%-os GDP százalék arányról, amely a szerződésben is szerepel, ugyanakkor egyes tagállamokban ennél sokkal szigorúbb megszorításokat is terveztem. Köszönöm szépen, Deli asszony hogy ilyen meleg szavakkal üdözölt itt az önök szakbizottságában. Hogyha megengedi, akkor angol fogok válaszolni, mert új téma a közlekedés számomra, így a szókincsem is korlátozott, de megígérhetem, hogy franciául, a francia tudásomat is majd csiszolom, legalábbis a közlekedés politika terén. Teljesen igaza van, hogy a párizsi csúcs valóban kulcsfontosságú lesz. Mert úgy érzem és gondolom, hogy Európa mindig tehet többet és tehet jobbat. Az ambiciózus hozzáállás ellenére éppen itt az ideje annak, hogy meggyőzzük globális partnereinket, hogy csatlakozzanak hozzánk, a széndiokszid kibocsátás globális csökkentésében, hogy jobban vigyázzunk erre a Föld nevű bolygóra. Jelen Potocsnik mindig azt szokta mondani, hogy a Föld majd túléli a, mindazt, amit vele teszünk. A kérdés az, hogy mi magunk túléljük-e. Egy hullámoszon vagyunk a tekintetben, hogy ambiciózusnak kell lennünk, és meg kell mutatnunk, hogy, hogy egy globális megállapodásra kell törekednünk amikor az elmúlt napokban láttam, hogy mennyi elkötelezett vállalás hangzott el, remélem, hogy Párizsban ez majd ezek a szívszavak tettekben is megmutatkoznak. Itt vannak a kezemben a 20-20-20-as cégtűzés, 20-30-as cégtűzés, itt van a listán az összes ilyen célunk. Van, amiben sikeresebbek vagyunk, mint másban. Ami a közlekedést illeti, a legjobb eredményeket mindig a szabályozással értük el, azzal, hogy az érintett ipart arra szorítottuk, hogy hatékonyabb legyen, például jobb motorokat gyártsanak, automotorokat gyártsanak, Eh, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás. Ezek eh, kötelező érvényű célkitűzések, nyilván ezeket tiszteletben is kell tartani az iparnak, de arra kell ösztönöznünk az ipart, hogy a széndiokszid kibocsátást eh, csökkentsék. Sajnálom, de elfogyott az időm, többi kérdés nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen, most Peter Lundgren következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Sefcsovics úr, hogy eljött hozzánk azért, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Először is az önélet rajzával kapcsolatban elmondhatom, hogy valóban nagyon jó benyomást kelt, ugyanakkor egy kicsit ijesztő is, hiszen nem látom, hogy bármilyen fajta fizikai munkát végzett volna, ugyanakkor most a bizottságon belül nagyon kemény munka vár önre, és ez minden bizonyan nagyon komoly hatást vált majd ki, holott semmilyen tapasztalata nincs ezen a téren. Svéd képviselőként azt kell mondjam, hogy számomra ez gyakorlatilag lehetetlennek tűnik elmagyarázni a jelölteknek elmagyarázni a polgároknak, hogy jön a megfelelő jelölt, hiszen a közlekedés, a szállítás területén semmiféle munkát nem végzett, nem is rendelkezik ismeretekkel ezen a területen. Egy akadémiai világban nőtt fel, és gyakorlatilag csak azt ismeri, hogy milyen ö, hihetetlen összegeket lehet keresni abban a világban. Viszont az emberek, akik a szállítás területén dolgoznak, gyakorlatilag a hónap végére sem jutnak el a fizetésükből. A szociális dömping a szállítás, a közlekedés ágazatában egy nagyon komoly problémát jelent, és minden komoly vállalkozás számára ez egy nagy küzdelmet jelent. A Svédországban például a helyzet az, hogy a külföldi kamionok számára a közlekedési költségek csak egy harmadát teszi ki annak, amely, amely költségeket a svéd vállalkozásoknak meg kell fizetniük, és éppen ezért nagyon sok svéd vállalkozás fizetésképtelenné válik. A helyzet rendkívül súlyos, de természetesen azzal magyarázható, hogy a versenytársak alufizetett alkalmazottakkal dolgoznak, holott a verseny ugyanolyan feltételekkel kell, hogy megvalósuljon. Szeretném tudni, hogy az ilyen verseny torzulással szemben hogyan kíván fellépni, hiszen a szociális dömping egyfajta versenyeszköznek minősül, már pedig ez nem elfogadható. de Tisztelt biztos jelölt úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kérdést és az önéletrajzommal kapcsolatos kedves megjegyzését is, de Biztosíthatom önt afelől, hogy tudom, mit jelent a kétkezi munka, hiszen olyan időkben nőttem fel, amikor minden nyáron a gyári munka még kötelező volt minden diák számára, akár középiskolai, akár egyetemi hallgató számára is. Oroszországban is végeztem tanulmányokat, ez egy olyan tapasztalat, amelyet majd megoszthatok önnel. Tehát nagyon jól tudom, hogy a fizikai munka mennyire kemény, illetve milyen stressz mellett dolgoznak az ágazatban dolgozók. És azt is tudom, hogy a közlekedési ágazaton belül a szociális dömping egy olyan téma, amely rendkívül lényeges, és foglalkoznunk kell vele a bevezetőmben is, említettem, és nagyon szívesen megismétlem most, hogy nagyon örülnék annak, ha önökkel együtt behatóan és átfogóan tanulmányozhatnánk azt, hogy mit lehet egyszerűsíteni, mit lehet pontosítani a közlekedési ágazatra alkalmazott szabályzatoknál, hiszen a jobb végrehajtása célunk, és hát a nemzeti hatóságok segítsége is hasznos lenne, hiszen a nemzeti hatóságok azok, akik illetékesek a szabályok végrehajtásáért. Tehát olyan szabályokra van szükségünk, amelyek egyszerűek, egyértelműek, érthetőek, méltányosak, és aztán a nemzeti hatóságok feladata a végrehajtás biztosítása. Ami pedig ezt a komoly problémát illeti a közúti szállításban, azt javasolnám a szociális partnereknek, hogy javítsuk a szociális párbeszéd minőségét. Ha például a mobilis közlekedési ágazatban dolgozókra vonatkozó szociális kódex azt hiszem, hogy egy jó megoldás lenne az alkalmazottak a foglalkoztatók számára, az európai intézmények pedig remélhetőleg egy könnyű szabálykatalógust tudnának kidolgozni, amely katalógus aztán a szociális stabilitást is biztosítaná az ágazatban dolgozóknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A második kört indítjuk. Most három perces szakaszok lesznek a kérdésre és a válaszra. Tehát az irányadó az lenne, hogy egy perc lenne a kérdés, két perc a válasz. Kérem, tartsák ezt az időt, minél rövidebb kérdést lesznek fel, annál kimerítő választ kaphatnak. Így most megadom Dieter Lieblich Kochnak a szót, Sefcsovics úr itt ül ön mögött, nem a teremben. Köszönöm szépen, mögött, ön mögött ülök, de nem akarok ön mögé lopózni a meghallgatás során. Az EU 250 ezer közlekedési balesetet számolunk Európában a közutakon, nagyon sok ember hal meg, illetve sérül meg a közutakon. A 2010-es fehér könyvben az Európai Bizottság a nulla cél tűzte ki, és az európai program, a 2011-es, 2020-ig terjedő program nagyon komoly terveket tartalmaz, annak érdekében, hogy a közlekedésben halálos áldozatok száma felére csökkenjen. Nagyon fontos számunkra ez a téma, ezért szeretném tudni, hogy mit tesznek a következő intézkedések, amelyeket ön, ha a közlekedés biztos lesz, tesz annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. Parancsoljon Sefcsovics úr. Köszönöm szépen, Kók úr, ezt a kérdést mert hatalmas fontosságú kérdés ez több százezer európai polgár számára, hiszen ahogy rámutatott, nem csak 26 ezer ember hal meg, halt meg a közutakon tavaly, hanem 250 ezer súlyosan megsérült autóbalesetekben. És bár elmondottam, hogy Európa a legbiztonságosabb közlekedési terület a világon, mégis még mindig elfogadhatatlanul magasak ezek a számok. A megvizsgálva a számokat, 2014-ben azért nagyon erős tendencia volt érzékelhető az autóbalesetek áldozatainak csökkenésében. 18%-kal sikerült csökkenteni ezt a számot. Tehát 2014 14-ig, 14-ben lehet, hogy kicsit megint növekedett a szám, az elemzés még folyik, lehet, hogy túl hosszú volt a tél, tehát többféle ok áll e, em, em, mögött a enyhe növekedés mögött. Ám ennél talán még zavaróbb, hogy nagyon sok könnyen elérhető és könnyen beváltható, úgymond könny, gyümölcs van, amit, amit könnyű volna elérni, és eredményeket elérni ezáltal. Például az, az az irányelv révén. Hogy azok az autóvezetők, akik a, a, a hazájukon kívül vadul vezetnek, büntetést kapjanak külföldön is. Ennek az iránynak a tekintetében sok sikert született. Aztán elemeznünk kell azt is, és javasolni szeretném, hogy foglalkozunk azzal a célral is, hogyan lehet a súlyos sérüléseket csökkenteni a közutakon. Aztán nagyon sok pozitív elemet tudunk behozni a, a városi területek területén, vagy az, az iCall, vagy az iCall rendszer segítségvel a balesetben, a bajba jutottak könnyebben tudnának segítséget kapni. David Maria Sassoli következik, a szocialista frakció részéről parancsolja. Grazie. Eh, grazie Presidente, volevo chiedere al Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úrhoz a következő kérdéssel fordulok. A legutóbbi ülésen a transport koordinátorok és előadók a négyes vasúti csomag témájában egyeztettek, és a technikai és a politikai pillér párhuzamos tárgyalására vonatkozó mandátumot kértek. Ön szerint, biztos előtt úr, lehetséges ez? Az Európai Parlament februárban elfogadott álláspontja a trialógus alapját képezheti? A biztos jelölt úr meg tudja azt erősíteni, hogy az Európai Bizottság 2015-ben az ELSA rendelet felül átdolgozott változatát elkívánja fogadni? Hogyha igen, az összes kettő plusszal pedig mik az elképzelések. Köszönöm Szászoli úr mindkét kérdés mind a kettő foglalkoznak jelenleg valóban a, a jogalkotók. A konstelláció szót azt hiszem, hogy itt használhatom, mert az olasz elnökség nagyon támogatta a vasúti csomag ügyét. A közlekedési miniszterek ülésére e hónap egy hónapon belül sor kerül. Nagyon szeretnénk ezeket a csomagokat valahogy együtt kezelni. Nagyon fontos ugyanos, ugyanis, hogy az megoldjuk azokat a, a technikai problémákat, amelyek hátráltatják ezt az ágazatot. Fontos, hogy egyforma szabályok vonatkozzanak mindenkire, Fontos, hogy az európai vasúti cégek közötti bizalomépítés is megkezdődjön. Szerintem olyan megoldást tudunk találni, amely a tagállamok és az Európai Parlament számára is elfogadható. Az E az a rendelet felülvizsgálatával, tehát az Európai Légi Közlekedési Biztonsági Ügynökségre vonatkozó szabályokat át fogjuk dolgozni. Fontos, hogy az amerikai színvonalra E, e, emeljük. Ezt szeretnénk, hogyha a jövőre is fel lenne készülve ez a légiközlekedési biztonsági ügynökség, hiszen tudjuk, hogy új kihívásokkal kell majd e, szembenézni. És az összes kettő plusz csomagot is be kell ebbe építeni. Köszönöm szépen, Marines úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, említette már az és Európai Égbolt programot. Szerintem rendkívül fontos európai projekt ez, és azt is tudja talán, hogy a tagállamok részéről jelentős ellenállás tapasztalható ezzel kapcsolatban. A projekt végrehajtása ellen ellenkeznek. Véleményem szerint az Egységes Európai Égbolt végrehajtása a Szeszár végrehajtásával lehetne megoldható. Ön hogyan látja az, a Szeszár révén az új technológiák bevezetését? Ez egy fontos európai projekt, és ennek révén hatékonyabbak lehetnénk a légi ellenőrzés, a légi közlekedés kontrollja tekintetében Európában. Aztán az Agnos programról is kérdeznék, ez nem fedi le a teljes európai területet. Ugyanakkor rendkívül pontos ö, ö, landing kezelést tenne lehetővé ez a technológia eszköz. Hogyan igyekszik azon dolgozni, hogy egész Európát lefedje ez a rendszer, minden európai reptéren működhessen? Aztán mit gondol, szociális kérdésekről beszélve, Mit gondol azokról a díjakról, amelyeket a teherautóvezetők kell, hogy fizessenek, akkor, hogyha nem pihennek az e- kijelölt pihenőterületen? E büntetésekről mi a véleményem, mondjuk Franciaországban kell befizessenek a, gép, a teherautóvezetők? Aztán én is ö, szívesen meghallgatnám, milyen munka tapasztalata volt 1989 előtt. Köszönöm szépen, Marinescu úr, és köszönöm, nagyon körültekintőkkel legyek, mert hogy igazi közlekedési szakértővel, illetve repülőgépmérnökkel váltok szót. Az első kérdésem, kérdést illetően engem nagyon bosszant, hogy nem nagyon haladunk a funkcionális légiblokk programban, nagyon messze vagyunk attól a rendszertől, ami az Egyesült Államokban működik, ott ténylegesen egységes blokk működik. Most a 9 feb blokk kell, hogy felálljon, és hát nem nagyon halad ez a dolog. Nem igazán látom észszerű magyarázatát mindennek, hiszen már most is évente 500 millió eurót vesztünk azért, mert nem tudjuk hatékonyan tenni ezt a rendszert, hatalmas pénzt vesztünk. A Cezár nagyban segíthetne bennünket, ez egy szuper high-tech technikai eszköz, a nemzetközi versenytársaink is nagyon pozitívan értékelik egyes ázsiai országokat. Nagyon izgat a Cezár és annak lehetőségei, nagyon sokkal pontosabb, mint a, a rendszer, most a rendszerek, közelebb repülhetnek egymáshoz a gépek, ezáltal a, a, a légtér és az idő jobb felhasználását engedi meg úgy, hogy a, a repterek biztonságosabban is működnek mindeközben. Úgyhogy én is várom hogy a Cezárért felelős vezető menedzser kinevezésre kerüljön, és ezáltal ténylegesen bevezetésre kerüljön ez a technológia Európa szerte. Sajnálatos, mert kifutottam az időből. Igen, elfogyott az ideje, de ez azért van, mert a kérdés is túl hosszú volt. Anna Maria Tapárda következik. Köszönöm, elnök úr, és tisztelt biztos jelölt. A kérdésem nagyon rövid lesz, és közvetlen a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban. Ami például ennek a csomagnak a politikai pillérét illeti, szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik a verseny elveinek előmozításáról támogatja-e a verseny érvényesülését a politikai pilléren belül. Aztán az idegenforgalom. Tudom, hogy nem tartozik a hatáskörébe, de ez kapcsolódik ugye a közlekedéshez, a szállításhoz. Tudjuk, hogy Európában nagyon sok eh, vonzó idegenforgalmi térség eh, létezik, de nem mindegyik ugyanolyan könnyen hozzáférhető, megközelíthető, mint a nagy európai városok, pontosan azért, mert hiányzik a megfelelő infrastruktúra. Szeretném tudni, hogy milyen stratégiát kíván követni, hogy javítsuk a közlekedési infrastruktúrákat ezekbe a térségekbe, amelyek nagy potenciállal rendelkeznek, hiszen tudja, hogy a GDP-hez az idegenforgalom jelentős mértékben hozzájárul Európában és a közlekedés ugye összefügg az idegenforgalommal. A harmadik kérdésem pedig az, hogy mi történik az Európai Unió keleti határai mentén található országokkal, mint például Románia, hazám. Tudjuk, hogy ezen országok az Európa egyéb részéhez, illetve Oroszországhoz is kapcsolódnak az infrastruktúrák által. Milyen stratégiát kellene alkalmazni ezen országokra, hogy javítsák a határmenti infrastruktúrákat? hiszen a határok által tudunk kapcsolódni a keleti szomszédainkhoz is, nem csak a közlekedés, hanem a gazdaság vonatkozásában is. Hogyan lehet tehát a logisztikát, az infrastruktúrát képíteni, ez ugye az Európai Unió egyik fontos pillére. Köszönöm szépen, és még azt szeretném megjegyezni, hogy Valóban nagyon kevés a nő a biztos jelöltek között, de a közlekedési bizottságban sokan vagyunk, ami különösen jó. Hát sajnos már csak egy percet hagyott a kérdésre, és hogyha nem tudja megválaszolni a biztos jelölt az összes kérdést, ez az ön hibája, mert hosszú, hosszan fogalmazott. Ez persze mindenkire vonatkozik, a biztos jelölt eddig példásan viselkedett, e területen remélem, hogy mások is ezt teszik majd meg. parancsolni a szó. Köszönöm szépen. Hát látom, hogy egy külön kétoldalú ülésre volna szükségünk ahhoz, hogy megválaszolhassam az összes kérdését. De ami a negyedik vasúti csomagot illeti, kell egy olyan megoldást találnunk, amely a legtöbb tagállam számára elfogadható, illetve a legtöbb parlamenti képviselő számára. Egyértelműen javítanunk kell a helyzeten. Vannak különböző modellek, amelyeket követhetünk, én nagyon szívesen fontolóra veszem ezeket, de a legfontosabb számomra az, hogy haladást érjünk el. Ami az idegenforgalmat illeti, úgy gondolom, hogy ötvöznünk kell a strukturális alapokat, amelyek a tagállamok rendelkezésére állnak, a nagy minőségű közlekedési infrastruktúrával, amely már adott Európában. Hiszen, hogyha az emberek tudják, hogy egy olyan helyre utaznak, ahova, amelyet könnyű megközelíteni, amely biztonságos, akkor a turisztikai látványosságokat tudjuk ezen infrastruktúra által reklámozni, ami egy jó stratégia a jövőre nézve. És ami az utolsó kérdését illeti, elnök, mindenkivel igazságos kell legyek, ezért sajnos nem tudjuk megválaszolni már a kérdéseket, de ez nem az önfelelőség, azért ezt is leszögezném. Most eh, Deirdre Klum következik. Thank you, Chairman, and Mr. Sefcovic, thank you. Köszönöm, Sefcsovics úr. Talán segíthetek a, a kolléganőnek hiszen kérdés sem lehet, hogy átfedi az övét. A regionális és helyi kis repterek nagyon fontos összekötetés pontok az elszigetelt részeken, összekötik ezeket a közösségeket Európa többi részével. Nagyon fontos infrastruktúrális szempontból ezeket megőrizni, nagyon sokat fenyeget a bezárás veszélye, ha csak fel nem lépünk és nem segítünk a regionális repterek túlélésében az állami támogatások vonatkozó szabályait ön szerint nem kellene egy kicsit kevésbé szigorúan alkalmazni, annak érdekében, hogy megmentsük ezeket a regionális reptereket? Ez nagyon sok ö, problémára lehet igazából megoldásoként a szigeteken, illetve a, a, ezeken, ezekben a távoli ö, régiókban. Köszönöm, egyetértek önnel, asszony, hogy a helyi és regionális repterek nagyon fontosak, Mit tehetünk ez ügyben? Nos, az európai repterek kapacitását, ha összevetjük a szomszédunkban zajló befektetésekkel, itt van például az isztambuli reptér, évi 140-150 millió utas fogadására lesz képes, vagy itt van Dubáj, ahol akár 160 millió utast is elérhetnek éves szinten a Heathrow-val, hasonlítsuk össze, hogy 70 milliós az éves kapacitás. A közel-keleten annyira drámai a fejlődés, hogy át kell gondolnunk, hogy a reptereket hogyan fejlesztjük, és általában a légi közlekedés egészét hogyan reformáljuk meg. A, a hatékonyság növelése nagyon sokat segíthet a kapacitás növelésben. Szerintem a reptér kapacitási csomag segíthet. Becsléseink szerint, hogyha végrehajtjuk ezeket a javaslatokat, Tudom, hogy milyen problémákat rejt ez magában egyébként, akkor úgy gondolom, hogy az európai repterek kapacitását 20 millió utassal növelhetjük, anélkül, hogy egy új kifutópályát is építettünk volna. Éppen ezért kell ezt a csomagot minél hamarabb átütetni a gyakorlatban. Ami az állami támogatásokat illeti, az erre vonatkozó iránymutatásokat a közelmúltban fogadtuk el, és szerintem jó, hogy vannak ilyen szabályaink és iránymutatásaink. A kikötő kérdése is felmerült, felmerülhet még a későkben is. Nos, a repterek eh, esetében is eh, felmerül annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk az állami támogatásokra vonatkozó szabályok érvényesülését. Veszteger asszony a lesz a verseny jogi felelős, eh, talán bele lenne érdemes beszélni erről. Köszönöm. Tamás Például úr kapja meg az szót, ön mögött ül most biztos jelölt úr, két rövid kérdésem volna az két témában, amelyet jól ismer. Az egyik a kelet-európai hálózatok rendszere. Az első kérdésem a Via Kárpátia közúti rendszert, amely Litvániából indul Klejpedájból, Lengyelországon, Szlovákián, Románián, Bulgárián keresztül Szalonikiig megy Görögországban Sajnos ez a közút nem szerepel a TNT hálózatok körében, ám van egy közös politikai kezdeményezés, melyet az érintett tagállamok indítottak el. Ön a Connecting Europe eszközből finanszírozná ezt a projektet? Ön szerint elfogadható volna az ön szempontjából ez, és lehetne tovább vinni a sikeres befejezésége a projektnek, mert ez, a, ez az út egyik legfontosabb eszköze volna e régió fejlődése gyorsításának. A másik kérdésem, nagyon gyors leszek, elnök úr, a, a, azt a vasúti projekt amelyet Oroszországból építenének Szlovákián keresztül Ausztriáig, a széles nyomtávú vasút hálózat bővít, kiterjesztését. Ön szerint európai alapokban lehetne ezt a projektet támogatni? Köszönöm, Parreba úr mind a két kérdést. Először is, a Via Kárpátia való igaz nem szerepel a TENTI projektek körében, ám benne van az átfogó hálózatok ö, körében, amely szintén nagyon fontos eleme a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének Európában. És itt szerintem a legjobb eljárás az volna, hogy a kohéziós alapok kombinálnánk, amelyeket már a tagállamokra allokáltak, ezekre a célokra fordítanának ezekből a forrásokból. Egy kritérium van, hogyha ebben az átfogó hálózatban van egy olyan projekt, amely jogosult, mint fő európai ö, szűk keresztmetszet, határon átnyúló projektként javítva egy régió helyzetét európai perspektívában, Nos, ha ez a feltétel kielégülne, akkor nyilván meg lehetne vizsgálni ilyen kép a Via Kárpátiát. Ami hiányzik közép európában a gyors végrehajtás, a, poli, a, a projektek minősége és a pénzfelvételi abszorpciós kapacitás, ez hiányzik a kelet-középeri országokban a strukturális alapokat illetően. És hogyha a széles nyomtávú projektet ö, vizsgáljuk, világos, hogy sem kohéziós pénz, sem SZEF pénz nem alkalmazható erre a projektre. Köszönöm szépen, Lucy Anderson a szó. arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy minden közlekedési területen koncentráljunk az utasjogokra. Ez ügyben a pártok között itt a parlamentben nincs nagy különbség. A 2011-es és 12-es állásfoglalásunkat hogyan, ezekről mit gondol, mit kíván tenni annak érdekében, hogy minden utas a csökkentett mobilitású és a fogyatékkal élő utasok is teljes hozzáférést élvezhessenek minden útvonalon, beleértve a légi közlekedést is, hogyan tudnak érvényszerezni jogaiknak az utasok, illetve a járat törlés és késés esetében hogyan hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne bújhassanak ki a felelősség alól a légitársaságok, hogy maradjunk a közlekedésnél, a fogyaszt, utasok joga területén már nagy utat tettünk meg, de még mindig messze a végállomás. Very much, madam, and if it comes to, uh, to passengers uh, rights here, I absolutely azt hiszem, hogy egyetértünk közlekedési nyelvvel szólva, hogy nagy utat tettünk meg. E, ebben sokat köszönhetünk az önök parlamentjének, hiszen önök az utasjogok területén e, folyamatosan nyomások rótak ránk. Mi a következő? Nos, azt kell megvizsgálnunk, hogy az utas jogokat hogyan tudjuk beépíteni az intermodális közlekedésbe, amely itt van már elkerülhetetlen. Hogyha valaki egyik közlekedési módról másikra vált, hajóról, repülőre, vagy vonatra, vagy visszafele, hogyan tud élni a jogaival. Engem az is zavar, hogyha például a légiutasok jogait vizsgáljuk, akkor az utasoknak csak 5%-a kapta meg azt a visszatérítést, amely járt volna nekik azért, mert megsértették az légutas jogaikat. Egész egyszerűen nincsen megfelelő mechanizmus arra, hogy ezeket a bonyolult szabályokat átültessük, hogy akkor érvényt szerezzünk a szabályoknak. Hát tagállamban kell ezt a kapacitást kiépíteni. Lassan, de biztosan a jogsértési eljárások eszközével élve tudjuk azt elérni, hogy az érintett hatóság magától elvégezze azt, amit most egyelőre eh, kompenzáció, kártérítés terén eh, bíróságon kell kikényszeríteni. A csökkentett mobilitással élők jogait illetően Tyson asszonynal az Európai eh, Akadálymentesítési Törvénycsomaggal terén együttműködünk, ami garantálja majd, hogy a, a, a csökkentett mobilitású emberek ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint bármely más utas. Röviden reklámoznám az új intelligens alkalmazást, amelyet a bizottság honlapjáról le lehet tölteni, amely az utas jogokat magyarázza még a gyengénlátók is tudják értelmezni. Itt, itt beszéltem arról, hogy csak egy gombot kell megnyomni az okostelefonon, nos, ez valóban így működik. Most pedig Iszász Kumbilvau. Barandika kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Sefcsovics úr, a negyedik vasúti csomag azért született meg, mert nem sikerült teljesíteni a harmadikat kíván egyfajta új irányítást érvényesíteni annak érdekében, hogy átlépjünk a tagállamok ellenállásán és a történelmi monopóliumukon. A parlamentben egyetértés alakult ki a hat jelentés tekintetében, de a tanácsban nem alakult ki álláspont a politikai részről. Ez káros azon várakozásokra nézve, amelyek jogbiztonságot akarnak és csökkenteni a bürokratikus költségeket. Hogyha ez a helyzet nem halad előre, akkor ön támogatná azt, hogy alkalmazzuk az interoperabilitásról szóló irányát, nyelvet, és kíván-e olyan tanulmányokat, amelyek által mérhető az, hogy milyen hatással van a negyedik csomag a foglalkoztatásra és a beruházásokra. És gondolta arra, hogy mérjük azt, hogy milyen hatással volna az innovációra és az intermobilitásra, ha nem fogadjuk el ezt a csomagot. A Shift to Rail vállalkozás pedig ezt hogyan kívánja támogatni is. Végezetül, mit gondol arról, hogyha külön választjuk az infrastruktúra kezelőket és a szolgáltatások üzemeltetőit? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket, mert eh, úgy gondolom, hogy eh, ezek eh, valóban a negyedik vasúti csomag kapcsolatos tárgyalások középpontjában állnak. Ha tudnám a választ ezen kérdésekre, akkor a tárgyalások kimenetel is közelebb lenne, de elmondhatom azt, hogy mi a véleményem a helyzet ismeretében először is. Szerintem egyben kellene tartani a csomagot ugyanis úgy gondolom, hogy a technikai kérdésekben sikerült előre haladnunk, de kár lenne, hogy, hogy a technikai téren előre léptünk, de az irányítással a politikai pillérnél voltak nehézségek. Kár lenne, hogyha felhagynánk a projekttel. Nem szeretnék irányni önök elé egy ötödik vasúti csomaggal. Nagyon örülnék annak, hogyha a negyedik lenne az utolsó, hosszú évre nézve legalábbis, és ha tényleg meg tudnánk oldani a függőben levő kérdéseket, hiszen valóban vannak ugye különböző modellek, például az infrastruktúra üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtó között, ami kitűnő eredményekkel szolgált eddig, de tudom, hogy bizonyos tagállamokban erre úgy tekintenek, mint egy olyan lépésre, amely veszélybe sodorná a munkahelyeket a piacon működő vállalkozásokban. Én kész vagyok arra, hogy meghallgassam a nézeteket és megoldást keresek, de ami fontos lenne számomra, az a pénzügyi átláthatóság, az egyenlő feltételek, a tisztességes verseny, és az a közös nevező, hogy ugyanarra célra törekszünk. Volna egy átmeneti időszak, amely során biztosítanánk azt, hogy az összes versenyző ugyanolyan feltételek mellett van jelen, és egy új pályára állítjuk a gazdasági szereplőket, és így nem kellene kidolgoznunk egy ötödik vasúti csomagot. Köszönöm a következő hozzászóló, Luisa Grandes Pascal úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos jelölt. Az Európai Uniónak sürgősen szüksége van arra, hogy a vasúti modell hatékony, eredményes legyen és környezetbarát és a vállalatok, valamint a polgárok szolgálatában álljon. Történtek már reformok, de a vasút ennek ellenére nem tud egy jelentős piaci részesedést elérni nagyon sok akadályál a liberalizáció útjában és például egyes tagállamok részéről nagyon nagy az ellenállás, nem akarják a piacot megnyitni a verseny előtt. És ott van ugye a liberalizáció, elő kell mozdítanunk a nemzeti piacok megnyitását, éppen ezért logikus lenne az, hogy a tagállamok korlátozzák a piacra való hozzájutást olyan gazdasági szereplőknek, akik privilegizált helyzetben vannak a származási piacukon. A következő volna a kérdésem. Mi a biztos előtt véleménye ezen úgynevezett kölcsönösségi záradékokról. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon jogos a kérdése. És ez a legjobb érv, amelyet felhozhatok, amellett, hogy egyben tartsuk az egész csomagot a technikai kérdésekben, valamint a politikai kérdésekben is egyszerre kell előre, előrelépnünk. Ugyanis ha ez nem történik meg, ha a tagállamok és a gazdasági szereplők úgy érzik, hogy hátrányos helyzetben vannak, nem tisztességes a verseny egy adott országban. Ugye kiírnak egy pályázatot, vagy éppen nem írnak ki egy pályázatot egy adott országban, a szokásos közbeszerzési eljárást, ha nincs megfelelő pénzügyi átláthatóság, akkor könnyen az a benyomás alakulhat ki, hogy a vállalat számára biztosított összegek az infrastruktúra karbantartásáért gyakorlatilag az ő piaci szerepét konszolidálják, és a versenytársak más országokban más helyzetben vannak, ez pedig egy problémát jelent, már pedig ezt a problémát orvosolnunk kell. Úgy gondolom, hogy ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha egyértelműek a szabályok, a pénzügyi átláthatóság, és remélem, hogy egy adott átmeneti időszakkal, amely ha lehet, ne legyen túl hosszú. Én ezt preferálnám, ugyanis, hogyha a kölcsönösségi záradék mentén haladnánk, akkor attól tartok, hogy túl feszültné tennénk a helyzetet az ágazaton belül, ahelyett, hogy integrálnánk a piacot, ahelyett, hogy egy valós egységes térséget hoznánk létre a vasúti ágazat számára, éppen az ellenkezőt tennénk, meg feltöredezetté válna az ágazat, és ezt szeretnénk elkerülni. Tehát mindannyiukat arra kérném fel, de természetesen a tanácsot arra, hogy találjon egy járható utat, egy méltányos megoldást a technikai és a politikai pillér esetében is. Következő hozzászól Inzaja Szender asszony. Köszönöm, elnök Húsevcsovics úr. A Juncker program finanszírozást és munkahelyeket ígér. A finanszírozás tekintetében a parlament egy több mint 30 milliárd eurós költségvetést fogadott el. A kihívás most az, hogy jól költsük el ezeket a pénzeket. Ugyanakkor ehhez kell a bizottság fellépése, ugye a válsággal és a megszorító intézkedésekkel a tagállamok nem tudnak társfinanszírozást nyújtani. Készen arra, hogy a szükséges rugalmasságot biztosítsa annak érdekében, hogy ezen beruházások ne, adó, ne alakuljanak adóssága, és hogyan kívánja kötelezni a tagállamokat, amelyek akadályozzák a határon átnyúló szabad közlekedést, mint ami ugye hazámban a Pirenosokon keresztül is a helyzet. Egy európai szociális csomagra is szükség volna a vasúti ágazatban dolgozók számára. Ugye előregednek az ágazatban dolgozók, ugye ez igaz a halászatban dolgozókra, a tengeri közlekedésben dolgozókra, a légi közlekedésben dolgozókra is. Mikor eh, fog itt a parlament előtt egy ilyen szociális csomagot előterjeszteni? Thank you. Thank you very much for Köszönöm. Köszönöm mind a két kérdést. Ami a befektetési csomagot, illetve beruházási csomagot, amire utaltam. Ez egy világos kötelezettségvállalás a elnök jelölt úr részéről, amely nagyon három hónapon belül beterjeszti majd önök elé azt, hogy hogyan lehet három, azt 300 milliárd eurós beruházási csomagot milyen szerkezetben képzeli el, és én nagyon szerencsés biztos jelölt vagyok, azért, mert hála önöknek a közlekedés és űrpolitika tekintetében a költségvetési sor nagyon világos, az alokált források világosan előírtak, és ab is hiszem, hogy ezen a területen az, vannak azok a projektek, amelyek a legvonzóbbak a PPP-k szempontjából beruházások tekintetében, úgyhogy tárgyalnunk kell persze a befektetési bankokkal, különösen az EIB-vel, amely szerintem sokkal többet tehetne etéren, ám a, a, a biztosítókkal, nyugdíjalapokkal, amelyeknek van pénze, ám ezeket nem tudjuk becsatornázni, be tudtuk becsatornázni eddig az infrastruktúrális fejlesztésekbe. Persze a stabilitási és növekedési paktum rugalmassága egy nagy téma, gyakran tárgyalták, tárgyaltuk, és módosították már, és a rugalmassági záradékkal egészült ki az eredeti megállapodás, és úgy gondolom, hogy meg kell találjuk a módját annak, hogy ezeket a beruházásokat közforrásokból úgy alkalmazzuk, hogy úgy ruházunk be, hogy ezzel nem növeljük az államháztartás adósságát. Ez szerintem Moszkovici, Katainen és más jövőbeli, reménybeli biztos kollégáim, és Zsamlovszkis úr is, is nagyon szorosan együtt működnek ebben a témában, és azt hiszem, hogy még a mai keretben is a rendelkezésre álló közlekedésre rendelkező források révén hozzájárulhatunk ebbetek beruházási csomag létrejöttéhez. Sorspát túrja Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos előtt úr. A kérdésem az utasjogokra vonatkozik. Üdvözlöm azt a nyilatkozatot, amelyet az imént tett képviselőtársammal szemben az intermodalitás és a, az utasjogok érvényesítése, erősítése tekintetében. Ezek fontos témák szerintem is. A konkrét kérdésem, hogy ön késze az utasokra vonatkozó szabályok átdolgozására, amely az utasokat teszi a középpontba, mert hogy eddig nem ez történt szerintem mindig. Másodszorban jelenleg van egy sor jogalkotási elem, ami a levegőben lóg, a, például a, a, a légiközlekedési utasok jogainak szabályozása jó példa erre. Sajnálatos, hogy ezek elakadtak, mert az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács egy alkotmányos szerepét nem tudja ellátni azt, hogy az, és az Európai Bíróság egyre inkább át kell vállalja ebeli munkánkat. Ebből jön a második kérdésem. Ön hogyan tudja ezt az elakadást, ezt a blokádot ö, áthidalni, hogy újra beinduljon a jogalkotás, és megszerezzük a, a, a polgárok bizalmát? Thank you very much for... Köszönöm szépen a kérdést. Teljesen egyetértek önnel abban, ha a szabályok nem elég világosak, akkor a bíróságok kell, hogy értelmezzék azokat, és úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság friss ítéletei az utasjogok megsértéséből adó bíróságok kifizetését illetően, illetve a second handbag ügyben született ítélet szintén arra mutat rá, hogy sokkal pontosabban kell a jogszabályokat meghatároznunk, és ezen szabályokat úgy kell világosságra tegyük, hogy egyrészt az, az esetjogot tiszteletben tartjuk, és az Európai Bíróság vonatkozó ítélet és döntéseit beépítjük ezekbe, és ugyanakkor az utasok kell legyenek a homlok terében minden jogszabályalkotási lépésnek és minden rendelkezésnek. Ha például nem erőltettük volna az utasjogokat eleddig is, akkor, az, akkor sokkal rosszabb van a helyzet. Például az overbooking tekintetében sok esetben az utasok nem tudták, hogy egyáltalán felférnek a repülőre vagy sem, mikor sorba álltak a jegyükért, meg sorolhatnám a korábbi gondokat, amelyek az utasok életét nehézé tették, különösen a családdal együtt utaztak ezeket kezeltük, és kezelnünk kell. Például a Gibraltári ügyel kapcsolatban is egyetértek. Nagyon sajnálatos, hogy a kétoldalú ügy miatt több jogalkotási intézkedést, kezdeményezést függőben kellett hagynunk, és az Európai Bizottság itt a semlegességet kell tiszteletben tartsa, illetve a tagállamok szuverenitását. Én szívesen együttműködök majd önökkel, meg a tanácssal, megkeresve az útját annak, hogyan lehet előrébb vinni a dolgokat, a jogalkotást, megoldva a még nyitva álló és függőben levő kérdéseket. Következő hozzászóló Tanya González Penyez, ám megint csak figyelmeztetnem kell a biztos jelölt urat, hogy tartsa be az időt. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr. Az Európa 2020-as stratégia megpróbál az intelligens és fenntartható növekedés feltételeit megteremteni, ugyanakkor a közlekedési politika esetében azt láthatjuk meg, hogy nem hatékonyan koncentrálódnak a források, főleg a beruházók, a befektetők érdekeit helyezzük előtérbe, a polgárok érdekei helyett például a, az autópályákat, az autópályüzemeltetőket állami finanszírozásból kell kimenteni, a magas sebesség, nagysebességű vasutakat építenek, amelyek nem megközelíthetőek a polgárok számára, vagy a Hikon Nantes, Nant vonat, vonal például nem észszerű. Szeretném tudni, hogy hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a közlekedés politikákat a polgárok számára fogják kidolgozni, meghallgatva az ő érdekeiket, az ő igényeiket, hiszen ez fontos a jólétük, a társadalmi szerepelés szempontjából. Nem szabad csak bizonyos más gazdasági körök, magánbefektetők érdekeit szem előtt tartani. Köszönöm szépen, elnök hölgyem, köszönöm ezt a kérdést. Egy olyan témát említettem, amely nagyon lényeges, és ez egyre nagyobb jelentőséggel bír majd a jövőben, ez pedig a tömegközlekedés. Egyértelmű, hogy a nagy városi agglomerációkban nem folytathatjuk már hosszú ideig a jelenlegi közlekedési módokat, például a vállalkozások és a polgárok is nagyon sok időt pazarolnak el a dugókban, ezen kívül ugye a környezetszennyezés, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is komoly probléma és a városok, ha mondhatom azt, akkor lakhatatlanná válnak. Éppen ezért lehetőségeinkhez képest a fenntartható tömegközlekedést kell ösztönöznünk, mert ez a megoldás, ez a környezetbarát megoldás. És azt hiszem, hogy ez, ennek örülnének a polgárok is. És figyelembe vennénk azt, ami annyira fontos Európában, amikor a GDP 1%-át csak azért veszítjük el, mert olyan sok órát töltünk az úttorlódásokban, a dugókban. Hogyha a polgárok érdekeiről beszélünk, kész vagyok a nyilvános konzultációra bárkivel, aki szeretne javítani a helyzeten a különböző országban. A városokkal is szeretek, szeretnék együttműködni, bár a tagállamok esetében ugye a szubszidiaritás elve mérvadó. És mindig azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a megközelíthetőséget hogyan javítjuk, az akadálymentesítést. Vannak ugye olyan piaci mechanizmusok, amelyekkel nem mindig tudunk élni. Köszönöm szépen. Pontos volt. Most nem, Keith Taylor következik, bocsánat. Köszönöm, egy identitásválság adódott. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, Zsefkovics úr. Azon gondolkoztam, milyen konkrét intézkedésekkel tervezi a bizottság integrálni a közegészség ügyet a közlekedés politikába. Tekintettel arra a tényre, hogy egyre nagyobb, egyre több ö, tudományos, tudományos biztosíték ö, mutatja azt, hogy a tüdőbetegség, az ér, szívbetegségek és, és rákbetegségek közlekedés jellegű dolgokból adódnak, és felhívnám arra a figyelmét, hogy a 260 ezer, a 26 ezer halálos áldozat között akkor persze elfogadhatatlan, ám arra is emlékezzen és gondoljon, csak Nagy-Britanniában 29 ezer ember évente a légszennyezés halálos áldozata lesz. Thank you very much. Köszönöm szépen, uram, ezt a kérdést, annál is inkább, mert nagyon világosan tanulbizonyságát adta annak, hogy a közlekedés hogyan kapcsolódik össze egy sor más területtel, amely kulcsfontosságú az európai állampolgár jóléte szempontjából. Mit tehetünk konkrétan? Ezt kérdezte tőlem. Én azt tervezem, hogy minden opciót megragadok, annak érdekében, hogy tovább csökkentsük a halálos áldozatok számát a közutakon. Javítanunk kell az infrastruktúrát, modernizálni kell azt, és támogatni azokat a fejlesztéseket, ahol, ahol lehet európai alapokból. És meg kell határoznunk a célokat, a célszámokat is a súlyos a balesetek száma tekintve is a 26 ezer halálos áldozat nagyon magas, ám a 250 ezer sebesült, vagy ö, sérült is nagyon magas. Ami a légszennyezést illeti, ami a levegőszennyezést illeti, éppen utalni akartam erre is, egyetértek önnel, a levegőszennyezés szintje elfogadhatatlan. Ha megnézzük, mi folyik a városainkban, különösen a, a csúcsidőben, csúcsforgalom idején. Elfogadhatatlan a levegőszennyezés. Mit tehetünk itt? Szerintem meg kell húzzuk azt a nagyon érzékeny vonat, hogy mi az EU ö, hatásköre, mi a város, az önkormányzat hatásköre, a, a, a tagállam hatásköre, a szubszidiaritás elvét figyelembe véve, hiszen itt a város is felelős a lakosokért, és együtt műk, szeretnék működni a tagállamokkal, az önkormányzatokkal, azon platformokon, amelyek már, amely már működnek, a tömegközlekedés, a mobilitás platformjai, hiszen nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, és nagyon jó gyakorlatokat tudunk elterjeszteni az Európai Unióban a városok között. Köszönöm szépen, Daniela a szó. Grazie, signor Presidente. Gentile commissario. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos előtt úr, a közlekedés 24%-át adja az Európai Unióban az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának, 18%-ot a közúti közlekedés. Ennek ellenére az alternatív üzemanyagok működő járművek egy nevetségesen kis szeretét adják ennek a piacnak. Az elektromos autók tekintetében és láthatjuk, hogy ugyanolyan eredményre jutunk, anélkül, hogy kárt a környezetben. Itt Európában azonban a, a fosszilis üzemanyag lobby megállítja az időkerekét, az alternatív megoldások elterjedését gátolja. Ezen alternatív üzemanyagok elterjedésének a kerék kötője. Hogyan tudja azt biztosítani biztos előtt úr, hogy ne a multik diktáljanak, hanem valóban a polgárok érdekei, hogy, hogy forradalmasítsuk a közlekedést, és a fosszilis üzemanyagok használata helyett az alternatívakra térjünk át. Most pedig Deli asszony korábban említette a Lyon-Torino közötti alagutat. Nos, ehhez kapcsolódva elmondanám, hogy nyilván tudják, hogy ez a vonal vasúti vonal, hőmányos vasúti vonal, ugyanakkor európai támogatásokat úgy olyan mértékben kap, mint hogyha nagysebesség vonat közlekedne. Itt szerintem ez nem megfelelő felhasználás az uniós pénzeknek. Köszönöm a kérdéseket, ami az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátása, illetve az intelligens, alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek kérdését illeti. Nos, itt felül kell kerekednünk a, a, a régi, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás dilemmán. Azért nem vesznek az emberek, a potenciális vásárlók ilyen gépjárműket, mert nem megoldott az újratöltés, vagy az infrastruktúra üzemeltetők azért nem telepítik az infrastruktúrát, mert nincs kereslet? Mit kell tennünk? Két párhuzamos pályán kell eljárnunk. Egyrészt az alternatív üzemanyagokkal működő gépjárművekkel terjedését kell segítünk, legyen hidrogén, cellás vagy elektromos autókról szó. vagy a gáz autók elterjedését, ugyanakkor európai finanszírozás van a transeurópai közlekedési hálózatokra. Ennek kondícióként szabhatjuk például, hogy akkor támogatjuk a projektet, hogyha az infrastruktúra fejlesztés során figyelembe veszik a az alternatív üzemanyag infrastruktúra kiépítésének szükségességét is. Hogyha például egy ilyen feltételt szabnánk, akkor egyre több alternatív autó jelenne meg Európa útjain. Jaro Mayer következik. Nem látom, látom. Én, mint független képviselő, egy kicsit diszkriminált vagyok ebben a házban. Nem tudtam öt perces kérdést feltenni, három percen van csak, de azért használom az időmet. Tudja, Ausztria az első számú tranzitország a keleti bővítés óta, és a TENTI projekteket is említette ezzel kapcsolatban. Fontos számunkra az, hogy tudjuk, hogy mik a prioritásai ezekkel, mik a prioritás ezekkel a projektekkel kapcsolatban, és mik a tényszerű finanszírozási lehetőség az Európai Unió részéről ezekkel kapcsolatban. Mivel hazám tranzitország, kérdezem, hogy gondol, gondolkoztak-e azon, hogy eltüntessük a roncsautókat az európai utakról, mert nagyon veszélyesek minden közlekedési szereplő számára, valamit tenni kell ezekkel kapcsolatban, és ezzel összefüggve felteszem a kérdést, hogy a Gigaliner teherautókkal kapcsolatban mi a hozzáállása. Köszönöm. Legyen vagy ne legyen ilyen. If, if I may try... Ha megengedi, konkrét közlekedési alagutakról beszélt, vagy általában bármilyenről, mert nem volt világos számomra két, akkor Arm és a Zemmering bázis alagútról beszéltem. I see, <coughs> I'm, I'm... Én az előző kérdésekhez is kapcsolódik ez, ott is felmerült az alagutak kérdése jól tudja talán, hogy mennyire intenzív és komoly viták folynak a, a TNT projektek összeállítása ügyében, és ezt talán azt is tudja, hogy minden, minden szereplő, az Európai Parlament bizottság és tanács is egyetértett abban, hogyha e pozitív váltást és változást el akarjuk érni az európai infrastruktúrában, akkor az alapok forrásait arra kell koncentráljuk, hogy kézzel fogható előrelépések szülessenek az infrastruktúrában, ténylegesek. És ezért volt, született az meg az a terv, hogy a megállapított projektek módszertan mentén vitassuk meg ezeket, és hagyja jóvá a parlament és a tanács is. Ha ez megtörtént, akkor ez a projektlista számomra egy európai, már-már törvényként érvényes, hiszen megállapodtak rajta benne a jogalkotók. Úgyhogy végig kell hajtsuk, és ez a szándékom is minden ezen projekttel kapcsolatban. Ami az óriás teherautókat illeti, a gigalinereket, hát itt 7 másodpercnél több időről lenne szükségem, hogy kifejtsem a válaszomat biztosan felmerül megint a kérdés, akkor mi válaszolok rá, az idő szorít, az elnök úr szigorú. Köszönöm. Krisztin de Bonfoászony a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úr kérdésem a négyes vasúti csomagra vonatkozik. Jó volt hallani, hogy elkötelezett híve annak, hogy egészében kezdjük ezt a csomagot, tárgyaljuk. Ugyanakkor, hogyha politikai sikon eh, késedelmet szenved ez, akkor készen áll arra, hogy a technikai pillérről eh, terén előrelépjünk, hiszen itt a tanácsban, a bizottságban és a parlamentben is eh, nagyon komoly munka folyt, és ahol közel vagyunk a konszenzushoz. Az Európai Vasító Ügynökségre vonatkozik a második kérdésem. 5%-kal csökkent a költségvetése, mint minden ügynökségnek hogyha a technikai pillér javaslatai be, megvalósulnak, akkor ön hogyan működhet ez az ügynökség nagyobb hatáskörrel, kevesebb pénzből? Thank you very much, madam. If it comes to the, to the, to the um, aid... Elnök asszony, az ügynökségek kérdése az olyan, mintha a múlt üldözni az embert, hiszen részben én voltam a felelőse az ügynökségek témájának. Tehát utalért engem ez a kérdés. Ugyanakkor vasúti ügynökség kérdése valóban a jövő ügynöksége fokozatosan épül ki, fokozatosan válik egyre inkább működőképesebbé. Vállalkozásaim szerint, és ha jól emlékszem, 43 új álláshelyet kap a vasúti ügynökség, így 200-ra nő majd az ott dolgozók összlétszáma. Szerintem ez jelentős növekmény az ügynökség számára. A megszorítások, az 5%-os megszorítások légkörében, amikor mindenkinek szűkebbre kell húzni a nadrágszíjat, hogyan működhet ez? Nos, úgy érzem, hogy az Európai Vasúti Ügynökségnél dolgozó szakértőket a díjakból, a beszedett díjakból lehet finanszírozni, hiszen az engedélyeztetési folyamat során engedélyezési díjokat, díjakat szednek majd be ennél az ügynökségnél. Nagyon várja már az európai vasúti ágazat ezt az ügynökséget, nemzeti szabályok ezrei kötik meg a kezüket, 20 ezerről beszélünk, ugyanakkor a gördülő állománya kapcsolatban is, ha például egy új mozdonyt akar valaki engedélyeztetni, akkor évekbe telik, rengeteg pénzbe kerül, és felgyorsul ez a folyamat, a gördülállomány engedélyeztetési folyamata, a dokumentáció minden tagállamban érvényes lesz, majd egy központi engedélyeztetési eljárásra megmutathatjuk azt, hogy ez jó lelköltött pénz az Európai Vasútügynökség. Minden eurócentet megér. Most pedig az ITRE bizottságban dolgozó kollégák kérdése következnek. Először is az ITRE bizottság elnökét, Buzek urat köszöntöm, a következő kérdés pedig Angelika Nivler teszi fel. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszöntöm. Most ugye áttértünk az politikára, a közlekedésről. Szeretnék a Galileóval kapcsolatban néhány kérdést feltenni. Ugye a Galileo az egyik kiemelkedő projektünk, az Európai Parlament is ezt támogatta. Az első kérdésem az lenne, hogy amennyiben kinevezik, a Galileót továbbra is ugyanolyan nyomatékkal fogja-e támogatni, mint elődje. A második kérdésem pedig az, hogy mit tesz annak érdekében, hogy a Galileo felépítése során bekövetkező késedelmeket elkerüljük. Hiszen bevezetőiben említette, hogy a legutóbbi két műholddal kapcsolatban felmerültek nehézségek. A harmadik kérdésem pedig, milyen elképzelései vannak a Galileóval kapcsolatos szabadalmakról. Konkrétan azt szeretném tudni, hogy dolgoznak-e valamilyen fajta szabadalmi jogszabályon, hogy a Galileót biztosítsuk, és végezetül milyen, tervek, milyen terveik vannak a, az üzleti felhasználással kapcsolatban a Galileónál. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nibler asszony. Ami az első kérdését illeti, természetesen igen, hiszen már olyan régóta dolgozunk a Galileo projekten, nagyon örülök annak, hogy elődöm, Tajani alelnök úr ilyen kitűnő munkát végzett, ő rendbe tette a dolgokat, most pedig végre sinem vagyunk. A megfelelő emberek dolgoznak a projekten, úgyhogy egy egyértelmű menetrendünk is van az a kapcsolatban, hogy mit kívánunk tenni jelenleg. Ugye volt egy másik bizottsági ülés, Moszkvában került erre sor. Meg kell várjuk ennek az eredményeit. Az Injection Anomaly-vel kapcsolatban ugye nem sikerült a műholdat arra pályára állítanunk, ahova szerettük volna, és hát hogyan tudjuk ezt felhasználni, mert nem veszítettük el szerintem, hanem meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan használjuk ki a másik pályán levő műholdban rejlő lehetőségeket. De meg kell várjuk azt, hogy milyen egyértelmű következtetéseket von le a bizottság a kilövéssel kapcsolatban mi volt a, a probléma. Hiszen a Galileo konstellációján kell, hogy legyen, nem pedig egy másik pályán. Tehát meg kell nézzük, hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni, és remélhetőleg hamarosan meg tudjuk oldani ezt a problémát. Folytassuk-e a pályára helyezéseket, vagy sem? Vannak ugye technikai malőrök, amelyeket ki kell vizsgálni, ezeket tisztázni kell, és ezek után folytathatjuk az alkalmazást. Jövőre kerülne sor az ARI N5 alkalmazására, így remélhetőleg a Galileo arra a konstellációba kerül, ahol, ahova szeretnénk. Ez Stani Sevé a szó a következő fordulóban. Tisztelt elnök úr, kedves Sefcsovics úr, én is szeretném üdvözölni a meghallgatáson ön. Először is azt szeretném elmondani, hogy volt alkalmam meg látni ön dolgozni a mostani ciklusban. Nagyon nagy hatékonysággal, energiával működött. Ugyanezt kívánom a következő ciklusban önnek. Nagyon világos víziót fogalmazott meg a tárcájának jövőjét illetően, mert nagyon nagy, nagyon összetett lehetőségeket és problémákat is egyaránt tartalmaz. Pontosabban szeretném azonban megtudni, megkérdezni, hogy az Európai Unió űrpolitikával kapcsolatban mik a fő jövőképei, víziói, mik a fő kezdeményezései, amelyeket pályára állítanak ezen a területen. Vajon azt szeretné, ha az EU továbbra is független űr hozzáféréssel bírna? Mert ez a fő kérdés a decemberi miniszteri tanácson is, ez lesz, közlekedési miniszteri tanácson is felmerül ez, és milyen más intézkedéseket tenne az űrkutatás tekintetében, hiszen az űrpolitikánk, EU űrpolitika egyik fontos sarokköve ez. Köszönöm szépen, köszönöm dicső szavait is. Szerintem az energia és a hatékonyság nem csak engem jellemez, hanem a, a közlekedés és űrpolitika jellemző is kell, hogy legyenek az Európai Unióban, és ilyen értelemben nem csak a, nem csak a közlekedéssel, hanem az űrpolitikára is alkalmazható minőségek. Szerintem a legfontosabb öt év az EU űrpolitika fejlesztésében a most küszöbön álló öt év ami valaha is volt. Hiszen a Galileo most áll teljes konstellációjában fel majd, majdnem 30 műholddal, kérdés, hogy mennyi lesz pályán, és mennyi marad tartalékként a Földön. Ugyanakkor a Kopernikus programban is 12 földi megfigyelési műholdat szeretnénk pályára tenni. Van egy atomóra idő meghatározás is a GPS-hez rendkívül fontos, és fontos a pénzügyi tranzakciók szabályozása tekintetében és a tőzsdei tranzakciók és a globális műveletek tekintetében. Én értelemben Európa számára abszolút külsfontosságú, hogy függetlenek legyünk, Európát ne lehessen lekapcsolni csak azért, mert nincs űr autonómiája és saját önálló űrpolitikája. Ami pedig a fellövéseket illeti, már most vannak előkészítési munkák, elemzések arról, hogy az Ariane 6-ost vagy Ariane 5 rakétát hogyan lehet fellőni. Nem csak a, az Ariane 5-ös nagy rakétát, vagy a Vega kis rakétát, hanem a közép méretű rakétákat is, amelyek mondjuk a szójúzókat váltanák fel. Köszönöm. Most pedig következik. Čeština patří hogy az vašeho a portfólia. Sörőrke parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Nos, én is a az űrpolitikával kapcsolatban tennék fel egy kérdést, az ITRE szakbizottsághoz tartozik. a műholdas navigációs rendszerekkel foglalkozó ügynökség a Galileo Copernicus programokban nagyon fontos szerepet játszhat. A Copernicus programnak és más projekteknek sokat segíthet. Az, hogy minden projektre új ügynökséget hozunk létre, szerintem feleslegesnek tűnik jednu z nich odpovedať vo svojej materčine, ale... Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy szlovákul válaszolhatok, mert tudom, hogy Stefnoszki úr ért, ha szlovákul beszélek. Ami a jövőt illeti, a GSA ügynökség jövőjét, amely Prágában található, elmondhatjuk, hogy a jövőre nézve egy prioritás számunkra az, hogy értékesítsük a Galileo rendszer által nyújtott lehetőségeket, amit ugye business uptake kifejezéssel életünk angolul. A Galileo ugye az európai polgárok számára lett kidolgozva, az európai vállalkozások számára. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon széles feladatkörrel bír. Itt, itt van ugye a Kopernikus, amelyet szintén megemlítettünk, több mint 100 európai repülőtéren használják az EGNOS-t, azért mert sokkal olcsóbb, mint egyéb költséges technológiák, amelyeket a nagy repülőtereken használnak. És az EGNOS is, az EGNOS egyébként sokkal modernebb is. Meggyőződésem, hogy az adatok felhasználása és értékelése, a Kopernikusból merített adatok értékelése ezt majd optimális módon fogjuk tudni felhasználni. Amikor a mai ülésre készültem, olvastam azt is, hogy a Kopernikusz naponta egy Peter White információt kezel naponta, ennek utána kellett nézem, Ez a egy a 15 nulla pozíció. Tehát a, meg kell keresnünk azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik ennek az információnak a felhasználását. Minden esetre ez a prágai ügynökség a bizottságnak nagyon nagy lehetőségeket nyújt. A Kopernikusból származó információk ezek a Frontex számára is hasznosak lehetnek, és más ügynökségek, környezetvédelmi ügynökség, vagy a tengerbiztonság ügynökség is felhasználhatja majd ezen adatokat, tehát mindenkinek az érdekét szolgálja. Köszönöm, Dominik Riké kapszott, aki jön mögött ül. Köszönöm, elnök úr, biztos előtt úr. űr politikai kérdést tennék fel, illetve a közlekedési szakbizottság alelnökeként is feltennék egy kérdést. Azt szeretném tudni, hogy a kollégái mit szólnak ahhoz, hogy a Galileo földi felhasználását hogyan kívánjuk elősegíteni. Több 10 milliárd dollárnyi projekt van előkészületben. A második kérdésem pedig, tervezik nagyobb mértékben támogatni ezt a területet? A közlekedésre áttérve a szociális dömping a közúti közlekedésben, ugye a kabotás kérdése felmerült, a kollégium szintjén a kiküldött munkavállalók problémáját, illetve a munka, más tagállamban vállalók problémáját kívánják-e érinteni, napirendre tűzni. Köszönöm szépen. Alelnök úr, az első kérdés, amiről beszélnem kell, elsősorban szabályozási eszközökkel kell támogatnunk azt, hogy a Galileót az, az üzleti élet vagy az ipar is minél nagyobb mértékben használja. Van, ahol például ezt megtehetjük jogszabályi eszközökkel, például az e elektronikus segélyhívó rendszereknél megszabhatjuk, hogy a Galileo szignállal, jellel például kompatibilisek legyenek az új eszközök, berendezések, amelyek a válsághelyzetekben, polgárvédelmi eszközök, keresőeszközök esetében is mind-mind megszabhatjuk, hogy Galileo kompatibilisek legyenek. És aztán az ágazattal és a Galileo ügynökséggel együttműködve tudjuk együtt elérni azt, hogy a szakpolitikák garantálják, hogy a Galileo jelet, amint ez, ez sugároz, akkor valóban használják, és egy új európai ipar képüléséhez hozzájárulhasson. Tudjuk, hogy a Galileo sokkal pontosabb, mint a jelenlegi eh, rendszerek, a GPS-re gondolok itt, az amerikai GPS rendszerre, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy eh, megfelelő légkörű jön létre ahhoz, hogy a Galileót valóban használják is. Ami eh, pedig eh, a ami a rakéta kérdését illeti, illetve a rakéta kilövési infrastruktúrát valóban ö, saját kapacitással kell rendelkeznünk. Szlavránzdorfél szó. Köszönöm szépen. Én is lehetőséget adok majd a biztos tudnak, hogy szlovákul beszéljen. Így aztán csehül kérdezek, szlovákul válaszolt majd. Fontosnak tartom, hogy a biztos úr utal a tengerhajózás, illetve a belvízi hajózás és szállítás lehetőségére. Meglepő, hogy csak 15%-et használjuk ki az utóbbi lehetőségeknek. Mit tesz annak érdekében, hogy javítsuk a folyókon, csatornákon való hajózásnak. Fehér Oroszországban hallottam a Nyeperhez kere kapcsolni a nyugati Dvina ágát, ami egy hatalmas új lehetőséget nyújtana a földközi tengertől a balti tengerig vízi utat nyitna meg. Azt szeretném tudni, hogy ön támogatná-e Milos Zéman cseh elnök nagyra törő tervét, amely az Elbát a Dunával és az Odarával kapcsolná össze, így a három európai tenger összekapcsolható volna, ám ezt a német jogszabályok nem teszik lehetővé, mert Brandenburg és Szászország tartományi parlamentje ez ellen határozott, a e projekt ellen. Köszönöm szépen, Ransdorf úr! azt a lehetőséget is, hogy nyelven szlovákul beszélhetek. És köszönöm a kérdését, amely még egyszer aláhúzza, mennyire fontos a belvízi hajózás, még kiaknázatlan potenciája, és mennyire fontos ezt fejlesztenünk és kiépítenünk. Ezek azok a lehetőségek, amelyek ebben az ágazatban adódnak, a költségvetés korlátai által meghatározottak, ám a, hála az Európai Parlamentnek is háromszor annyi forrásunk van, mint az előző időszakban volt. Így módon olyan projekteket is tudunk támogatni, amelyek például a belvízi hajózással kapcsolódtak össze. Olyan projektekről beszélek, amelyek révén lehetővé válik az is, hogy a belvízi flottákat megújítsák, mert ezek jelenleg eléggé kevéssé hatékony, elaggott hajóparkot jelentenek, és javítható volna az infrastruktúra is, különösképp a kikötők, csatornák által javítható az infrastruktúra, ám a személyzet képzésébe is befektethetünk. Annál is inkább, mondom, kisvállalatok uralják ezt az ágazatot, itt a képzés is fontos lehet tehát. Ami a konkrét, azt a konkrét projektet illetve, melyet a képviselő úr említett, a kérdés itt az, hogy vajon ez mennyire illeszhető össze a TNT hálózatokkal és a pénzügyi támogatási szabályokkal. David Coburn a következő hozzászóló. Biztos előtt úr, nem, értene egyet, nem ért egyet azzal, hogy az európai főleg a közlekedés terén nem szabad, hogy elpocsékolja az adófizetők pénzét olyan drága presztízs projektekre, amelyek igazi előnyt nem nyújtanak az egyszerű adófizető számára Görögországban, Portugálban, Spanyolországban, akiket az Európai Unió legnagyobb ilyen projektje az euró teljesen tönkre. Tehát az európai program pontosan ilyen az Európai Unió egy pénzügyi fantáziát kerget, az amerikaiakat próbáljuk másolni, őket kergetjük. A Galileo, a Copernicus műhold program célja nem az, hogy az egyszerű eh, európai embereken és a brit polgárokat megfigyeljük, hogy például eh, megadóztassuk az adókat, hogy az Európai Unió zsebeit és eh, bankszámláját megtöltsük, megtömjük? az új pozíciójában kíván, véget kíván vetni ennek az abszurd fantazmagóriának, amely az európai adófizetők pénzén pocsékolja. A, a pénzpiacok majd megoldják, például a Virgin majd megoldja ezt az egész űrprogramot, nem szupranacionális vagy állami aparátcsikoknak a dolga ez. Ez a commissioner designate, I should... Biztos jelöltként az ember mindenféle kérdést kap, az ilyeneket is meg kell válaszolni, ezt is köszönöm. Hiszen mindenkinek fontos a véleménye. Fontos ezekről a kérdésekről beszélni. Ugyanakkor az e- eddig elmondottakból nyilván leszűrte azt, hogy nem értek egyet az ön leírásával, az európai űrpolitikát nem tartom ilyen fantazmagóriának, és nem értek egyet azzal a leírással, hogy az európai pénzt ezen a téren rosszul kötenénk el. Éppen ellenkezőleg meggyőződésem, hogy Európának igenis szüksége van egy űrprogramra, függetlennek kell lenni Európának e tekintetben is, eh, az űrhöz való hozzáférés terén szükség van az európai autonómiára. Nem presztízs kérdés ez. A presztízsnek ehhez semmi köze. A, a technológiai iparágnak, az intelligens közlekedésnek, a, a dugók elkerülésének, vagy a bankágazatnak szüksége van erre, hogyha a londoni Cityben megkérdezni a kollégáit, akkor ők megmondanák, hogy a pénzügyi tranzakciók szempontjából az atomóra jel mennyire fontos Londonnak. Hát ez csak műholdal megy. Nagyon, van egy nagyon jól működő rendszer, a GPS amerikai rendszerrel együttműködünk, de Európának eljött az ideje, Európa felnőtt ahhoz, hogy a saját rendszert vezessen be, amelyet ráadásul amerikai partnerünk is támogat. Jetzt hat das Wort Claudia. Most pedig Claudia Schmidt kapszott. Köszönöm szépen. Elnézést, még azt akartam megjegyezni, hogy az ITRE bizottság részéről érkezett kollégákat lebonyolítottuk. Köszönöm az ITRE elnökének a jelenlétét is. Most pedig Claudia Schmidt kap szót. Köszönöm még egyszer egy egységes gazdaság és pénzügyi térség számára egy egységes közlekedési térség is fontos. Ugyanakkor jelenleg 23 különböző autópálya díjrendszer van az Unióban, és folyik a vita ugye a német tervekről, így megnyitunk egy olyan témát, amelyet évtizedeken keresztül zártként kezeltünk. Hogyha a német terveket valóra váltják, akkor a populisták más országokban hasonló terveket kezdenek majd szövegetni, és ezeket keresztül viszik. Ez egyfelől neheztelést eredményez, és ismét nemzeti szintre helyezi a közutak kezelését, és a transeurópai hálózatokat is veszélyezteti. Az infrastruktúra kétség kívül a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a megfelelő hálózatok építése, valamint a diszkrimináció mentes felhasználás biztosítása az unió hatásköre. Most pedig a kérdésem, hogyan vélekedik egy egységes európai autópályadíj rendszerről, hogy a különböző diszkriminatív rendszereket felszámoljuk? Aktív szerepet vállal majd ezen a területen, és ha esetleg találkozik a német közlekedési miniszterrel, akkor mit kíván elmondani neki? Hát ez az a kérdés, amelyre én is szeretném a választ. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Európában vannak bizonyos problémáink. Nagyon jók vagyunk, amikor az infrastruktúra felépítéséről van szó, de egyre rosszabban teljesítünk az infrastruktúra karbantartásánál. Nagyon sok pénzt ruházunk a különböző közutak, autópálya felépítésére, de valahogy nem vagyunk képesek beruházásokat fordítani a, ezek karbantartására. Folyik ugye a vita a külső költségek internalizálásáról. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos a különböző tényezőket figyelembe venni, ugyanakkor egy olyan fajta finanszírozást biztosítani, amely méltányos módon szabná meg a díjakat az infrastruktúra felhasználói számára. Annak függvényében, hogy milyen mértékben veszi igénybe azt az infrastruktúrát. A jelenlegi helyzet Európában most olyan, hogy ha az ember autóval keresztül szeli Európát, és kifizeti a különböző matricákat, akkor a végén már nem is lát ki az autóból, mert tele van matricákkal az üveg, éppen ezért azt hiszem, hogy arról kellene vitáznunk, hogy hogyan tudjuk modernizálni ezt a helyzetet. A távolság alapú díjazás azt hiszem, hogy méltányosabb, mint az idő alapú. Van is olyan technológia, amely felhasználható lenne, de ez egy kényes kérdés a tagállamok számára. Ami pedig az utolsó kérdés, kérdését illeti, természetesen a diszkrimináció mentesség elve le van fektetve a szabályokban, ez nagyon fontos számomra, és biztosítanunk kell, hogy tiszteletben tartsuk. Hát Következő hozzászóló. Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, pierwsze moje pytanie jest następujące. Köszönöm szépen, biztos előtt úr. Az első kérdésem a következő. A hálózat finanszírozási eszközről még nem beszéltünk, amelynek a célja az, hogy a transeurópai közlekedési hálózatok beruházásait segítse, ösztönözze, támogassa. A közúti és a vasúti közlekedés kiegyensúlyozása nem minden tagállamban megoldott. Azt szeretnénk hallani, hogy mi a véleménye a projektkötvényekről, általában mint, mint egy elképzelésről. Például a Connecting Europe Facility projektkötvények lehetőségéről, illetve a magántőke bevonásáról a hálózatfinanszírozási eszközbe. Biztos jelölt úr, szükségünk van egy olyan európai biztosra, aki az európai közlekedési miniszter lesz, aki nem csak terveket tesz le az asztalra. Orosz embargóval van dolgunk, nem csak az élelmiszertermékekre, hanem a közlekedésre is vonatkozik ez. Nincs mit szállítania ugyanis a fuvarozó cégeknek. Tehát nem csak az élelmiszer cégeket szorongatja ez, lehetetleni ez el, hogyan próbáljuk kárpótolni, kártalanítani ezeket a fuvarozó cégeket, amelyek most rengeteg munkától esnek, hogy nincs mit Oroszországba vinni. Franciaország a kamionsofőrök pihenő idejére vonatkozóan nagyon komoly szabályokat vetett be. Jó, thank you very much. Köszönöm szépen. Hogyha kezdhetem az első kérdéssel, hogy hogyan tudjuk megtalálni az egyensúlyt a transzeurópai hálózatokban a közúti és a vasúti projektek között. Nos, már megállapodtunk itt az Európai Parlamentben is arról, hogy mi a lis, milyen projektek szerepelnek a listán, mi a módszertan, hogyan oszlik meg a pénz, 80% a hálózatfinanszírozási eh, eszköz pénzekből, 80% a szűk keresztmetszetekre, a határon átkelés problémáira koncentrál majd, hogy ez az európai hálózat jobban össze legyen kötve, ne egy ilyen elszigetelt férc munkának tűnjön. Ami a projektkötvényeket illeti, nos, e tekintetben a Barozó 2 bizottság tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy a projekt kötvényeket át kell gondolni, hogy hogyan lehet ezeket innovatív, újszerű módon felhasználni, hogyan lehet több magánpénzt mozgósítani az infrastruktúrális beruházások számára, ami pedig az orosz embargót illeti. Ez egy olyan kérdés, amelyet az új Európai Bizottságban azonnal napirendre tűzünk, és én természetesen az orosz partnerekkel feltart kapcsolatban majd beszélek erről. Leandor a következő kérdés feltevő. Elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyike a 9 eh, TNT folyosónak a Rajna-Duna folyosó, amely egy fontos, vagy talán a legfontosabb kapcsolatot jelenti az európai országok között nyugat-kelet vonalon, a Rajna-Majna eh, vidéktől a Dunán keresztül át egészen a Fekete-tengerig. Létezik azon túlmenően egy EU-s eh, e Duna stratégia is, amely többek között a mobilitást és az intermodalitást fejleszteni a belvízi útvonalakon. Mindazonáltal az európai belvízi útvonalak nem csak az EU tagállamokat érintenék, hanem más tagjelölt vagy társult státusú országokat is, szomszédos országokat, mint amilyen Szerbia, Bosznia, Hercegovina, Moldávia vagy éppen Ukrajna. Hogyan látja ön, hogyan szándékozik a biztos jelölt úr biztosítani azt, hogy ezekben a nem EU tag dunamenti országokban is legyen pénz fontos projektek megvalóstására amelyek ugyanakkor épp az egész európai belvízi útvonalak fejlesztését eredményeznék. köszönöm szépen! Uh, köszönöm szépen a kérdést, és való igaz, hogy a Dunai folyosó rendkívül fontos. És azt is köszönöm, hogy kérdést tett fel Szorbia, Moldávia, Bosznia-Hercegovina szomszédos országok tárgyában. Én örömmel láttam, hogy mennyire ö, lelkesek voltak a Duna stratégia tárgyában ezek az országok. Az új makrostratégiák módszertana éppen a régióra vonatkozóan került kidolgozásra, és ennek a varázsa, a makrostratégia varázsa éppen abban áll, hogy a bizottság áttekintése révén, amelyel bír a tagállamok és a szomszédos államok helyzetét illetően sokkal jobb szinergiákat lehet megragadni az egyes finanszírozási eszközök és alapok között. És jobb projekteket össze, létrehozni, összekapcsolni, jobban integrált projekteket lehet megtervezni, és ezek nagyobb hozzáadott értéket hoznak európai szinten is. Ezt a megközelítést javallanám ebben az esetben is, mert világos, hogy a fő prioritásunk az, hogy előrelépjünk és befejezzük végső soron a transeurópai hálózatok programját. Nem tudjuk, ezek nem állnak meg a határokon, az EU határain, és szükség van arra, hogy tovább folytatódjanak a szomszédos országokban is. Sokkal jobb volna az európai polgárok és vállalatok számára, hogyha azt a pozitív tudást és az európai aki kommunitert, jogszabályokat, normákat át tudnák vinni, terjeszteni ezekre a térségekre is, hiszen az a szomszédsági kapcsolatokat is javítaná, a vállalatok helyzetét és az állampolgárokat is, is használt látnák. Uh, ik heb drie concrete vragen over... Köszönöm szépen, három konkrét kérdésem volna különböző témákban. Először is eh, a múlt havi műhold eh, kudarc kapcsán, nem vagyok ugye az ITRE tagja, de szerettem volna tudni, hogy eh, melyek lesznek most a következmények, miután ugye félre sikerült a Galileo indítása, hogyan kívánják ezt a jövőben elkerülni. Elkerülni azt, hogy ilyesmit a jövőben az adófizetők finanszírozzanak és hogyan szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a közlekedési ágazatra ne döntsünk ilyen jogszabály terheket, és hogy a nemzeti jogszabályok is előtérben maradjanak. Köszönöm szépen ezt a három kérdést. Ami ezt az anomáliát illeti, ugye a Galileo augusztusi indításával kapcsolatban, ez egy nagyon bonyolult kérdés. és az eljárások is rendkívül összetettek. Természetesen nagy csalódást jelent számunkra, hogy ez bekövetkezett. Az előzetes megállapítások, vizsgálatok, amelyekről olvastam, azt bizonyítják, hogy a műholdaink nagyon jók, és pályán vannak, jól teljesítenek. Az üzemzavarok, amelyek bekövetkeznek, ezt a rakéta legalsó része okozta, tehát ez az a rész, amelyet, amely a rakétát a pályára kell, hogy helyezze. A technikai vizsgálat folyik, folyik annak a kivizsgálása, hogy ez hogyan következhetett be, és hogyan kívánjuk ezt a jövőre nézve elkerülni. Egyértelműek vagyunk, hiszen nem folytathatjuk a Soyuz rakétákkal kapcsolatban ezt a folyamatot, hiszen itt az adófizetők pénzéről van szó, és szeretnék megbizonyosodni arról, hogy egy ilyen fajta anomália nem következik be a jövőben még egyszer. Örülünk annak, hogy ugye augusztusban az Ariane 5-val aláírtuk a szerződést a következő két évre. Ezen rakéták előnye az, hogy nem csak kettő, hanem négy műholdat hordozhatnak. Ez egy nagy rakéta, egy európai Európában készült és megbízható termék, és bízom abban, hogy ezekkel valahogyan kompenzálhatjuk majd ezt a késedelmet, amely a telepítés kérdésében bekövetkezett ugye a Soyuz rakétákkal kapcsolatos anomália miatt. Ami pedig a bürokrat, bürokratikus terheket illeti, nagyon komolyan állíthatom azt, hogy a refit eszközeinket felhasználjuk majd a megoldás érdekében, és ha vannak konkrét elképzeléseik arra vonatkozóan, hogy milyen jogszabályokat vegyünk gorcső alá, vannak konkrét eljárások, részt vettem ebben a, ennek a megvizsgálásában, és természetesen az európai jogszabályokat tisztelmen kell tartani. Bászájkhatok következő. Thank you, uh, Mrs. Köszönöm, elnök úr, Sevcsovics úr, itt vagyok, középen, mit integetek. Köszönöm az eddigi válaszait. Most a, a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos írott válaszaira utalnék. Kicsit csalódtam, nem voltak ezek teljesek. A fenntartható közlekedéssel kapcsolatban kérem, hogy egészítsék az írásos válaszait. Két konkrét kérdésem lenne. Először is a a bizottság csomagjában 2030-as csomagja a közlekedésről nem sokat beszél, miközben a fehér könyvben egyértelműen megjelenik, hogy konkrét eszközökre van szükség 2020 követően. Kérdésem tehát a széndiokszid normákkal, illetve az üzemanyag minőségi irányelvvel 2020 követően mik a tervei? A globális polgári repüléssel kapcsolatban az ICAO 2016-ban globális normákat kell bevezessen, ez a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet egyébként, hogyha az ICAO-ra hagyjuk, akkor semmi sem lesz. Mit kíván ez ügyben? Much, uh, with, uh, helping me. Köszönöm, hogy segít abban, hogy válaszaimat pontosíthassam. Megköszönöm a gondolatokat, felvetéseket is. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, a bioüzemanyag célok ügyében ön szakember, úgyhogy jó tudja, hogy az eredmények az első generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatban nem nagyon voltak bátorítóak. Azért gondolom, hogy sokkal inkább alternatív üzemanyagokkal, új technológiákkal kell foglalkoznak, melyek egyre felütik a fejüket itt-ott, és 2020-ra például a tömegközlekedés tekintetében, amely kulcsfontosságú lesz például az elfogadhatatlan légszennyezés leküzdésében a városokban. Nos, itt támogatnánk például nagyon az új technológiák bevezetését, az új közlekedési móduszok bevezetések, amelyek tisztábbak, tiszta energiát használnak, új technológiákat, és amelyeket úgy szerveznék meg, hogy intermodálisak volnának, és arra ösztönöznék az embereket, hogy otthon hagyják az autójukat, és ezzel lehetne levinni az ér, a légszennyezés szintjét, és, és megoldani a, a közlekedési dugók problémáját. Én ezzel, így, ezzel a módszertannal válaszolnék az első kérdésében fetett problémára. Ami meg az ICAO-t ismeri, az Európai Unió álláspontja, illetve pontosabban a bizottság álláspontja, még megfigyelői státuszt jelent, tehát nagyon kell, hogy számítsunk a tagállamok együttműködésére, meg a tagállami szakpolitikák koordinálására az ICAO döntéshozatali folyamatában. Úgyhogy minden kapcsolatomat megragadom majd, az európai közlekedési miniszterekhez fűződő kapcsolataimat, hogy azt biztosítsam, az ICO-val kapcsolatban az európai pozíció jól koordinált legyen, és egységesen törekedjünk céljaikra. Következő Matthijs van Miltenburg. Köszönöm. Hollandul fogok kérdezni. Om eerlijke concurrentie te waarborgen in het... Tehát a tisztességes verseny garantálása ebben az ágazatban is elengedhetetlen. Ehhez érvényt kell szerezni a jogszabályoknak, ezt nem szabad teljes mértékben a tagállamokra hagyni, bízni, hiszen láttuk, hogy az elmúlt hónapokban, években ez nem mindig ment nekik. Fő Ként, ami a vezetési idő pihenőidőt illeti a kamionsofőrök esetében. Mindannyian hallottuk a francia példát, többen is e, említették. Itt például nem minősül majd pihenőidőnek az, hogyha a, a vezetőfülkében e, pihenek vagy alszanak a, a sofőrök, nagyon komoly büntetéssel fenyegetik őket. Más országokban, európai országokban a vezetőfülkében történő pihenés is pihenőidőnek minősül. Ez ügyben mit gondol? európai biztosként mit kíván tenni annak érdekében, hogy a jogszabályok egyformán kerüljenek végrehajtásra minden tagállamban. Amit Riké úr említett, a, mit kíván tenni a kabotás és a liberalizáció ügyében. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Érdekes kérdések ezek. Kezdeném az <laughs> elsővel. Az első kérdése is jól mutatja azt, amit elmondtam, hogy itt a közúti közlekedésben arra lenne szükségünk, hogyha egy alapos átvizsgáláson esne át a, a, a jelenlegi helyzet, megvizsgálunk alaposan, hogy hogy állnak a dolgok most, mik az érvényben lévő jogszabályok, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egyrészt elsősorban tisztázzuk, világossá tesszük a dolgokat, másodszorban egyszerűsítjük a dolgokat, harmadsorban pedig a szociális partnereket is bevonjuk eh, abba, hogy hogyan eh, hajtjuk végre ezeket a szabályokat. Velük együttműködve lehet ugyanis csak elképzelni azt, hogy a szociális jogokat tiszteletben tartsuk, méghozzá egy közös platformról kiindulva. Amennyiben ezt megtesszük, akkor mm, térhetünk át arra, hogy tényleg érvényszerezünk a szabályoknak. Ami a francia példát illeti, Belgiumban is ugyanez a helyzet. A jogszabályban nem találtam nyomát annak, hogy ne lehetne a pihenő időt a gépjármű vezető fülkében tölteni. De mielőtt elhamarkodott következtetéseket vonnék le, ehm, ehm, elsőként arra kérjük Franciaországot és Belgiumot, hogy ehm, ezek el nekünk, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet. Ez egy, ez egy kísérleti módszer. Az európai jogszabály gyakorlatban történő átült vonatkozó kérdéseket szegezünk a francia és a belga szerveknek. Szerintem elfogadható megoldásra juthatunk, amely nem lesz diszkriminatív, és ami az európai jogszabályokat is tiszteletben tartja. Kozma Svotowski. Következő Kozma Swotowski. Herr e, Szanowny Panie Komisarzu, ja mam <clears throat> pytanie... Nem szépen. Biztos előtt úr, a következő kérdést szeretném feltenni. Az útépítésekkel kapcsolatban hazámban nagyon sok új közút épült, ám ezek úgy épültek meg, hogy egyes szakaszokat nem kapcsoltak össze a másikkal. Épültek autópályaszakaszok is hazámban, amelyek aztán valahol megszakadnak az országban, és nem mennek tovább. Tehát csak egy százszerzelékig befejezett infrastruktúrális projektet lehet operatívnak, működőképesnek tekinteni. Nem kellene esetleg megváltoztatni a vonatkozó szabályokat, hogy az utak úgy épüljenek meg, hogy szakaszról szakaszra haladjanak, ö, folyamatosan, és, amely, és a százszerzadékén meg nem épült útszakasz is használható legyen azon a szakaszon, ahol megépült. Tehát ne legyenek egymástól külön választott szakaszok, amelyek így elkészülnek és nincsenek összekötve. Thank you very much. Uh, for... Köszönöm szépen a kérdését. Nem csak Lengyelországban gond ez, hasonló problémák vannak több más tagállamban is nem hiszem, hogy ezek szándékolt következmények, sokkal gyakrabban a közbeszerzések lefolytatásából adódnak ezek, esetleg vita adódik, jogvita, ez idők kell, hogy rendezzék, a környezetvédelmi tanulmányokat is el kell készíteni egy-egy projekt szakaszra, és abban egyetértek, hogy azt kéne preferálnunk inkább Európa projektekben, a közlekedés tekintetében. Arra kéne törekednünk, hogy amit átadunk, az már valóban használható legyen, és az egész régiót felemelje, úgymond. Hogy ne bonyolítsuk tovább a helyzetet, mint korábban volt, ahol eh, az autópálya vagy a vasút szakasz a semmiben ér véget, és nem lehet használni, vagy nem lehet tovább építeni összekapcsolva a következő szakaszsal. Mert ez akár a gyakorlatban is egy csomó dugóhoz, elakadáshoz, problémához vezet. Egyetértek tehát önnel abban, hogy lehetőség szerint fontos volna azokra a projektre koncentrálni, amelyek elkészülnek, teljes egészükben, amelyek az egész térség infrastruktúráját javítják, és az európai polgárok úgy látnak, hogy valóban pozitívan hozzájárult a helyzetük javításához, mert valóban segíti őket. És a közlekedés helyzetét javítják az ott városban, vagy abban a környék, azon a körzetben, ahol él ez a véleményt alkotó állampolgár. Ennek érdekében a, a, a, régió, a regionális fejlesztési főigazgatósággal, meg a DJ Move-val is szeretnék együttműködni, hogy ebben az irányban haladjunk. Most pedig Izabella de Monte következik. Köszönöm szépen. A kabottás kapcsán szeretnék szólni. A bevezetőiben ezt röviden érintette. Említette, hogy ez mennyire fontos annak érdekében, hogy a teherautók az üres teherautók szállítása is lehetségessé váljon. Ugyanakkor vannak jogszabályok. Nem tudom, hogy szeretném tudni, hogy tud-e tenni valamit a támogatások érdekében. Talán az innováció egy hatékony eszköz lehet, hogy fellépjünk ezzel a jelenséggel szemben. Köszönöm szépen. Nagyon is úgy hiszem, hogy oda kell figyelnünk erre a kérdésre. A bizottságunk elnöke és beszélt arról, amikor eh, a teherautó sofőrök egy olyan mm, helyzettel néznek szembe, amikor inkább bevállalják azt, hogy a rendőrök megbüntessék őket, azért, mert a vállalkozásaik arra kényszerítik őket, hogy egyre hosszabb órákon keresztül vezessenek, és egy veszélyt jelentenek a közutakon. Tehát inkább felvállalják azt, hogy a rendőrség feltartóztassa őket. Ez egy fenntarthatatlan, elfogadhatatlan helyzet. Egyértelműbb szabályokra van szükségünk, és azt is mondanám, hogy a, egy olyan kultúrát kell bevezetnünk, a, a, amelyben a szabályokat tiszteletben tartjuk. A munkáltatóknak is tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat, az időbeli korlátokat, amelyeket az európai jogszabályokban meghatároztunk. Azt is el kell mondjam, hogy a kabotás kapcsán tisztában vagyok vele, hogy ez egy mennyire kényes kérdés. A közvélemény úgy tekint erre, mint a szociális dömping egyik elemére. És a tény az, hogy a közúti teheráru gyakorlatilag csak 2%-át szállítják a kabotás rendszerében. Ugyanakkor vannak szociális aggályok, szociális problémák, amelyek miatt kezelnünk kell ezt a kérdést. A kabotás többé-kevésbé arra korlátozódik, hogy egy nemzetközi útvonalon mondjuk hét nap alatt csak három alkalommal tud a jármű megállni, és ez is az ok annak, hogy gyakorlatilag a terrautók 25%-a üresen közlekedik. Ezeket a kérdéseket átfogóan vizsgálnám meg, és szeretnék egy új, egyszerű jogszabályt kidolgozni, amely méltányos és tisztességes, és amely a környezet szempontjából is egyszerűbb. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyek egyszerűen érthetők és alkalmazhatók is. The next is Massimiliano Salini. Massimiliano Salini a következő. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Sefkovics úr. Az elején, itt vagyok, az elején azt arról beszélt, hogy az európai vasúti közlekedési menedzsmentrendszert javítják. Az IRTMS-t lett volna egy egységesítő tényező az európai vasútak felett, amely az interoperabilitás és határon átnyúló közlekedés előnyeit ragadta volna meg. Ám a műszaki oldalon további kihívásokat jelent az IRTMS műszaki specifikációja. Két kérdésem volna ezzel kapcsolatban. Az első. Egyetért azzal, hogy támogatni kell a további lépéseket, amelyek stabilizálnák az IRTMS rendszert, az a specifikációját és, és bevezetését. A másik kérdésem. garantálná az, hogy az Európai Vasúti Ügynökség, amely mind a két méret jóváhagyásért felelős, valóban felelőse ezért és a, a vonatkozó létesítményekért és felszerelésekért. Köszönöm. Rám mutatott egy olyan kérdésre, amely nagyon fontos az európai vasúti ágazat és ipar szempontjából. Ez az IRTMS er rendszert minden szakértő egy csúcs modern jelrendszernek, jeladórendszernek írja le, amely ha bevezetésre kerül, akkor több vasút tud mozogni, ugyanaz több, több, több utassal, több teherrel, ugyanazon pályaszakaszon biztonságosabban. És annak ellenére, hogy ez a fejlesztés, ez a rendszer kifejlesztésre került, még mindig hiányzik a rendszer gyors bevezetésének feltétele. A legjobb megoldás itt az volna szerintem, ha az, az IRTMS rendszer menedzsere, vezetője gyorsítaná az európai kulcsfontosságú hálózatokon a bevezetést, hiszen világos, hogy szükség van. Itt van a legnagyobb szükség erre a rendszerre, hiszen a határ átlépések esetén a legfontosabb. Hogyha a rendszer működne, működött volna, akkor néhány tragikus vasúti baleset, amely az elmúlt években megtörtént Európában, nem történt volna meg. Ez a rendszer jobb, biztonságosabb. Meg tudom erősíteni azt is, hogyha a, a, a, a, a gördülőállomány jóváhagyása tekintetében is felelős volna ez a, ez a szervezet, az ERA, meg az IRTMS rendszer megfelelő vezetéséért is. Sőt, tovább is mennék mert gyakran felmerül az a kérdés is, ez a kérdés is, én az erát, én a gördülállomány a pótalkat részeinek műszaki specifikációra is felelőssé tenném. Lundgren úr, köszönöm. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire örültem annak, hogy volt már rendes állása. Sose felejtse el hogy milyen az kevés pénzből kijönni egy hónapban, hiszen az ön által képviselt emberek többsége ebben a helyzetben van. A kabotás ügyben 30 évig voltam kamionsofőr, 10 évig külföldön. Nem okozott ez problémát, üresen nem mentünk soha, voltak megállapodások a forrozók között. A kabotás miatt az történik, hogy a rossz fiúk előtt megnyitjuk a piacot, akik óriási pénzt csinálnak, és kihasználnak olyanokat, akik minimál bérért veszélyes munkát végeznek. hamisított vezetői engedélyek problémája is nagyon komoly probléma. 400 euróért például mert lehet útlevelet, jogosítványt venni, még azt is eldöntheti az ember, hogy milyen kategóriára legyen jogosítványa. Ebből többet is vesz, és egész nap 24 órát is vezethet valaki, hiszen a rendőrség ezt nem tudja ellenőrizni. Még egyszer mondom, a hamisított jogosítványok egyre nagyobb fejfájást okoznak az európai szerveknek, határon átnyúló fuvarozás elképzelhetetlen anélkül, hogy ne legyen egy központi olyan adatbázis, nemzetközi adatbázis, amelyben valaki bejegyzett nemzetközi kamionsofőr, hogy ellenőrizhessék ezeket az embereket. De a tagállami rendőri szervek így tudnák ellenőrizni, hogy valós jogosítványjal vezete valaki vagy sem. De hát ez nem is kérdés volt, kérem. But, but, I, but I know what the honorable gentleman... De tudom, hogy a nagyra becsült képviselő úr mit kívánt mondani, és mire kíváncsi. To mean it, because you know that the work of... Uh... Ön is tudja, hogy a kamion sofőrök munkája milyen nehéz munka. Nem hiszem, hogy a kabotás csak a rossz fiúk területe nem megpróbálnak valamilyen, nem akarnak üresen haza menni, ha szeretnének valamit, valamilyen fuvar találni a hazafele úton. Szerintem ez a többség. Ugyanakkor, ha valaki vissza akar élni a rendszerrel, de ez egy olyan probléma, amivel valamit kezdenünk kell. A kérdés igazából az, hogy európai szinten mit tehetünk ezen jelenség ellen, és elmondtam már egy párszor, tisztázzuk és egyszerűsítjük a szabályokat, hogy le, ezeknek érvényt lehessen szerezni, de a, a jogérvényesítés a nemzeti szervek előjoga. Jill Evans. Jill Evans kapja meg most a szót. Köszönöm szépen. Azon sajátságos jellegű területek, mint a hegyi, vagy parti, vagy sziget területek ügyéről szerettem volna beszélni, amelynek befektetési beruházásokra van szükség a gazdaságok növeléséhez, ám sokszor ökológiai érzékeny helyen helyezkednek el. Én Velszet képviselem, amely nem kapcsolódik semmilyen folyósóval a tentékhez, ám Írországhoz van egy létfontosságú kapcsolatunk, és sürgős szükségünk van befektetésekre, a vasúthálózatunk modernizálására. Említette, hogy a közlekedés mindenki ügye, ám a közlekedés politika ki zárhat, ki is rekeszthet embereket. Hogyan szeretné az biztosítani, hogy megfelelő támogatás, beruházás érkezzen olyan területekre is, mint az én hazám, amelyek nehezen elérhetőek, ám idegenforgalom és más szempontok miatt fontos, hogy elérhetőek legyenek. Köszönöm szépen! Fontos és nehéz kérdést tett fel, mert egyetértek az álláspontjával, hogy a közlekedés nem csak azért fontos, mert integrálhatja a gazdaságot, összekapcsolt városokat, régiókat, a nemzeti és nemzetközi hálózatokba kapcsolva őket, hanem ugyanakkor az európai szakpolitikák és költségvetések végrehajtásában a költségvetés nem elég nagy ahhoz, hogy minden igényt kielégítsen, ezért született az a döntés, hogy a transeurópai házatokra koncentráljuk korlátos forrásainkat, és a hiányzó összkapcsolódó pontokra, a szűk keresztmetszetekre, azokra a pontokra koncentráljunk, amelyek komolyan lassítják a gazdasági fejlődést Európában. Wells esetében pedig ha Wells nem került a TNT hálózatok listájára, akkor nagyon nehéz konkrét programokat finanszírozni Velszben, mert azok a szabályok, amelyek elfogadásra kerültek, világosan a források, a TNT pirőtásokra való koncentrálására szólnak. Kocio Mattéza a következő hozzászóló. Tisztelt biztos jelölt! Volt egy kérdés, amelyet Deli kollega intézett önhöz a zöldektől, de ezt nem válaszolta meg. A Lyon és Torino közti vasúti összeköttetésre gondolt. Botrányosnak tartom, ahogyan közpénzeket elpazaroltak. Az Európai Bizottság már 2013 márciusában döntött arról, hogy a társfinanszírozás egyharmadát törli. 2008 márciusában döntöttek erről, de ezt követően a projekt költségei csak emelkedtek. Olaszországban és Franciaországban sem éppen javult a pénzügyi helyzet azóta, és kétségek merültek fel a fenntarthatósággal kapcsolatban. Kérdés tehát, hogy a második vasúti alagút hogyan hat majd a környezetre. Tehát komoly aggályok merültek fel ezzel kapcsolatban. Nem kellene esetleg az egész projektet egy új szigorú elemzésnek alávetni, és egy költséghatékonysági elemzést elkészíteni? Fel kellene mérni, hogy milyen nyereséget jelenten ez a projekt. Független szervezetek kellene ezt bír, bízni, még mielőtt egy pályázatot írnának ki új projektek kivitelezésére. Köszönöm szépen a kérdését. Ez nagyon heves vitákat váltott ki Olaszországban és Franciaországban is, valamint itt az Európai Parlamentben is. Megint csak azt mondhatom, hogy a projektet jóvá hagyták, ezért számomra ez egy európai jogszabály, amelyet tiszteletben kell tartanom. És azt ígérhetem, hogy a projekt kivitelezésével, felépítésével kapcsolatos költségeknél tiszteletben kell tartanunk az egyéb vonatkozó európai jogszabályokat. Van egy nyilvános konzultáció, a környezetvédelmi szabványokat is teljesíteni kell, és egyéb elemeket, amelyek a döntéshozatali folyamat részét képezik. Még mielőtt sor kerül egy ilyen projekt jóváhagyására, ezek az európai jogszabályokkal kell, hogy összhangban legyenek. Megértem persze, hogyha a TNT listából kimazsolázgatnánk darabokat, akkor megnyitnánk Pandora szentszét, amit aztán nem tudnánk bezárni. Tehát ami számomra fontos az az, hogy amit egyszer a parlament jóvá hagyott, a tanács elfogadott az olyan projekteknél most a kivitelezés, a végrehajtás szakaszaira kell összpontosítanunk, és ott kell az európai jogszabályokat érvényesítenünk, garantálva azt, hogy a különböző sajátosságokat tisztelben tartjuk és figyelembe vesszük. Most pedig Pavel Tericska következik. Commissioner, good evening. Uh, Tisztelt biztos úr, üdvözlöm, támogatom, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy use it or lose it, tehát vagy felhasználja, vagy elveszti a pénzeket, e, elvet alapja e, alkalmazzuk. A német e, autópályadíjakkal kapcsolatos kérdés már elhangzott, én erre utalnék vissza hogyha a múlt évszázad 50-es években kezdtünk el beszélni egy európai közlekedési hálózatról, nos még most sem épült ez ki, még mindig a nemzeti érdekek fontosabbnak tűnnek. Nem értettem pontosan. Megpróbálja majd újra indítani a vitát a külső költségek internalizációjáról? internalizációjáról? A diszkriminációmentességgel kapcsolatban pedig mindannyian tudjuk, hogy a Németországból érkező nyilatkozatok célja az, hogy ezt a kompenzációt valahogy próbálják igazolni, hogy az udia nincs bajom, de hogyha a németek ezt, nek ezt visszatérítik, az szerintem problémás. Hogyha tehetek egy ajánlást, akkor ez a következő, amikor jogszabályokra javaslatot teszünk, administratív teher e, növelésére, akkor egy másikkal lehet csökkenteni. Szerintem így lehet elérni azt, hogy a bürokrácia ne nőjön, és ez fontos a gazdasági növekedés szempontjából. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. A use it or lose it elv végrehajtása nem lesz könnyű, éppen ezért nagyon pontosnak kell lennünk ezen a téren. Egyébként köszönöm a támogatását, mert bizony korlátosak a pénzügyi forrásaink, rengeteg a projekt, ezért egész egyszerűen meg kell győznünk a tagállamokat arról, hogy időben hívják le ezeket a pénzeket, vagy különben elveszik ez a pénz. Én mindent megteszek ennek az elvnek az érvényesítés érdekében. Ami pedig az útdíjat, a német újdíjat illeti, egyrészt örülök annak, hogy végre elkezdődött ez a vita Németországban arról, hogy hogyan lehet a külső költségeket internalizálni, hiszen tényleg az infrastruktúrája az világszínvonalú Németországnak, ugyanakkor látjuk azt, hogy be kell, le kell zárni hidakat, egyes autópályákat nem tartanak karban megfelelő minőségben. Tehát végre elindult ez a vita, hogy Németországban hogyan lehet ezeket a külső költségeket internalizálni, hogy a közúti hálózat használatából eredő költségeket nem csak Németország állja. A szennyező fizet elv, ezt kell szemül tartani, illetve a diszkriminációmentességet. Egyértelműen elmondom majd ezt, hogyha azt látom, hogy a javasolt német jogszabály már megvan, megszületik, akkor ezen elvek mentén fogom vizsgálni. Zille das Wort? Robert Zille a következő. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr, a válaszait. Én csak azt szeretném felvetni, hogy nagyon jó, hogy Pavel Talicska után beszélhetek, aki a Baltika projekt koordinátora volt hosszú éveken át, és, és a szakbizottság támogatását élvezte a projekt. A, az ICR-ban nagyon erős a brit konzervatív delegáció, és most tartják saját pártkonferenciájukat. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Tán egyszerű, Jackie Foster kérdését feltenni az egységes európai égbolt ügyében. Sok tagállam a fabok, a funkcionális blokkok végrehajtás révén szeretnék egységes égboltot teremteni. Hogyan tudná garantálni azt, hogy felgyorsítsák a tagállamok ennek végrehajtását? Tudom, egyszerű kérdés, de várom válaszát. Köszönöm. A, a kérdése válaszolva, Mindenki, aki aki poz, az európai légi ipar és repülőgépipar fényes jövőért felelős, azt nagyon bosszantja, hogy nagyon gyengé halad a Single European Sky projekt. Megpróbáltuk javítani a helyzetet a fabok, a fablokkok révén, amelyek kilenc területi részre bontanák az európai légteret, amely nem a, a, éppen a szuper megoldás, ideális megoldás, mégis jobb lehetőséget teremtenének, és rövidebb utakat garantálnának, közvetlenebb irányokat, rep, repülőirányokat tennének lehetővé, amely időt takarítana meg, üzemanyagot és káros anyagkibocsátást, amely 5 millió euróra rúg évente. Sajnos elég gyengén halad meg a, a, a létrehozás ezeknek. Két javaslatom volna ezzel kapcsolatban. Egyrészt a teljesítmény kritériumokat kéne jobban használni, előírni a faboknak azt, hogy a teljesítményüket ezen kritériumokhoz igazítsák. Hogy mennyivel sikerült rövidíteni a repülőutakat, mennyivel sikerült csökkenteni a CO2 kibocsátást, mennyiben sikerült a a fabon belül a repülők hatékonyságát tenni, és ezeket össze lehetne vetni. És így módon egy egészséges versenyt indíthatnánk el. Egyik fab miért működik jobban, mint a másik, hogy vészel a pénz egyik fabban, hogy takarít meg a másik. Ezeket össze lehetne vetni, így módon, és ha ilyen, és ha valahol folyamatosan elhanyagolnák a fab rendszer bevezetését, és elmulasztanák ezt, akkor nem maradna más hátra, mint szabálysértési eljárás indítani, és jogi lépéseket tenni, ellenkezősebben nem fogunk haladni ebben a dologban, amilyen gyorsan pedig kellene és szeretnénk. Köszönöm. Újhely István a szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Sefcsovics úr. Itt vagyok, itt előtte. A szakbizottság alelnökeként és az SND frakció utolsó megszólalója, megszólalójaként szeretném jelezni így három órás maratoni meghallgatás végén, hogy azt eddig is tudtuk önről, hogy egy ragyogó diplomata, hiszen az egész életpályája ezt mutatta. De hogy milyen nagyszerűen fölkészült ebből a területből, ez azt mutatja, hogy elkötelezett lett a mi szakbizottságunk feladatai iránt. Én az írásbeli kérdéseimre megkaptam a választ, és most is van szakmai kérdésem, fel is írtuk, de már arra is válaszolt. Úgyhogy most dőljön hátra egy pillanatra, felejtsük el a szakmai kérdéseket, és mondja meg nekem, hogy a következő években szomszédként, közép-európaiként, azzal az életpályával, amit megélt, mit lát maga előtt az Európai Unió, és persze benne a mi bizottságunk és a közös célunk az Egységes Unió jövőjében. Mi az ön legnagyobb célja, mit szeretne elérni, mi az, amiben közös szolgálatunkra lesz? Thank you, thank you very much for, for... Köszönöm szépen ezt a filozófiai jellegű kérdésfelvetést természetemnél fogva optimista alkat vagyok, ezért azt mondom, hogy szép jövő vár ránk. Az elmúlt öt év nagyon nehéz időszak volt Európa számára. Majd az európai integráció recsegett az eresztékek mentén, de aztán mégiscsak egyben maradt ez az európai hajó. De hát ha megnézzük, hogy hol tartottunk 25 évvel ezelőtt, és most hol tartunk, akkor láthatjuk, hogy történelmi léptékű fejlődés. Ez az elmúlt pár év gazdasági és pénzügyi válságából még nem sikerült teljesen kirábalnunk, még azt sem értjük, látjuk igazán, hogy mennyit változott Európa. És euh, én Pozsonyban nőttem fel, a vasfüggöny túloldalán tínédzserként azt gondoltam, hogy soha nem jutok el Ausztriába. Főleg nem úgy, hogy meg se kell állnom a határon. Nekem ez mindennapos csoda. Be kell, hogy valljam. A igazán csodás dolog számunkra az az, hogy a gyermekeink számára ez teljesen normális, ez természetesnek veszik, mit örülsz annak, nem kell megállni a határon. Hát persze, hogy nincsenek határok nincs határellenőrzés. Szerintem, és hogy ennek így kell lennie. Szerintem jó is, hogy így van. Csináljuk, tegyük ugyanezt a közlekedés területén is. Az önök szakbizottságában megvan az elkötelezettség, megvan e, a, a lelkesedés, e, nincs hiánya, nincs hiány szakemberekben, közlekedési szakemberekben sem itt a pacsorokban. E, igazán európai elkötelezettségű szakemberekkel van dolgom, ezt láthattam eddig is, egy európai közlekedési térségű alakulhat két tényleg közös erőfeszítéseinknek köszönhetően, hogy nincsenek határok, ellenőrzések, egy nagy közös közlekedési Európa jöhet létre. Még egy eh, kérdést azért szeretnénk meghallgatni a taps ellenére Lukacsevska kollega részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Áttérek eh, egy olyan kérdésre, amelyet megválaszolt részletesen a biztos jelölt, de vannak egyéb kérdések is. A kabotázsa kapcsolatos helyzetet ma hogyan értékeli, és mi az, amit véleménye szerint tenni lehetne, annak érdekében, hogy növekedjen a piac. Hogyan tudjuk a piac a lehetőségeket felhasználni, a piac kapacitását, és hogyan tudjuk sikeresen a szabályok végrehajtását elérni, azon szabályokét, amelyeket az Európai Bizottság hoz. Hisz-e abban, hogy az Európai Bizottság támogatást kell, hogy nyújtson azon fuvarozók számára, akik az Oroszországgal kapcsolatos helyzet miatt elestek lehetőségektől azért, mert az élelmiszer termékeket tilalom övezi az import terén. Köszönöm szépen. Ahogyan említettem, a kabotás érthető módon egy rendkívül érzékeny kérdés, az, hogy a fuvarok csak két százalékát szállítják a kabotás keretében. Egyszerűsítenünk kell a szabályokat. Remélhetőleg ez a szociális biztonságot is erősíti a fuvarozók körében. És ami nagyon fontos, az a végrehajtás, a szabályok érvényesítése, a nemzeti hatóságoknak kell erről gondoskodniuk. Hiszem azt is, hogy az új technológiákat is jobban fel tudjuk használni. Például annak méréséhez, hogy vajon a szabályokat tisztelben tartják-e, például a digitális tachográf. Az új navigációs rendszerek, az új műholdak segítségével javítani tudunk ezen. Európa a logisztika terén éllovas, fel tudjuk használni azt a szakértelmet, amelyet több tagállamban felhalmoztak, annak érdekében, hogy jobban tervezzük a fuvar, a szállítmányok szervezését, a tervezést, a logisztikai kérdéseket, ezek integrálását ebbe az intermodális jellegű szállításba amelynek építésén fáradozunk Európában. Nagyon sok pénzt lehet így megtakarítani és elkerülni a környezeti károkat, ha azt nézzük, hogy jelen pillanatban Európában a kamionok 25%-a üresen közlekedik, ami pedig az orosz határ helyzetét illeti, ez elfogadhatatlan. A soron következő bizottság foglalkozik majd ezzel, és nagyon komolyan törekszik majd egy megoldás kidolgozására az orosz hatóságokkal, hiszen a közúti szállításban dolgozóknak nem szabad kárvalótjaivá válni ennek a feszült helyzetnek. Köszönöm, 38 kérdést és választ dolgoztunk le, és most a biztos jelölt úr a végén kap még 5 percet, hogy zárszóval éljen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni tisztelt képviselők a kérdéseiket, hiszen azt hiszem világosan érzékelhető az, hogy a TRAN és az ITRESZAK bizottságok is erőteljesek a szakértelem terén, az Európaért való elkötelezettség terén is, meg az európai állampolgárok aggájainak és céljainak értelmezése terén is, és tudom, hogy sokan önök közül dolgoztak a közlekedés területen, vagy miniszterként, vagy szakbizottság, vagy a bizottságban, vagy a parlament pacsoraiban foglalkoztak közlekedési kérdésekkel hosszú éveken át. Úgy gondolom, hogy nagyon jó hír ez az európai állampolgárok számára, hiszen a közlekedés és űrpolitika terén a következő öt évben kulcsfontosságú változások, lépések történnek majd. Hagy kapcsoljam ezt ahhoz a kérdéshez, amit Újhelyi úr tett fel, aki megkérdezte, hogy látom Európa jövőjét és a közlekedés ágazat jövőjét ezen belül. azt, én azt mondom el, hogy én hogy látom az Európai Bizottságot, hogy fogják megmérni öt év múlva. Egy nagyon egyszerű kérdés, lesznek majd fel öt év múlva az emberek, hogy vajon újraindottuk a gazdasági növekedést? Tudtunk új munkahelyeket teremteni? Felkészítettük Európát arra a kőkemény versenyre, amely az új globalizált világban érvényesül? És nagyon fontos kérdés lesz, hogy vajon európai, a saját európai módunkon tettük-e. Környezetbarát szem módon, fenntartható módon, magas társadalmi szociális normák érvényesülése mellett tettük el mindezt. Ezen fogják megítélni az Európai Bizottságot öt év múlva. Nem lesz könnyű választ adni erre a kérdésre. Minden állampolgár, európai állampolgár maga lesz a bírája a bizottságnak, és dönti el, milyen választ kap ez a kérdés. Nagyon fontos politikai súlyú kérdés ez, és szerintem Európában rendelkezés rá minden összetevője a sikernek, és közös erőfeszítéseink révén szerintem valóban tudunk változást elérni. A mostani ciklusban is sokat dolgo, sokukkal dolgoztam együtt, és jól tudják, hogy én hiszek az Európai Parlament és Bizottság közötti szoros együttműködésben, hogy valóban közösségi, európai intézmények közötti közösségi alapon haladjunk. Mostani ciklusban a szakbizottságok elnökeinek értekezetével az AFKO meg a Juri szakbizottsággal dolgoztam szorosan együtt, és nagyon megtisztelne, hogy ugyanezzel ezzel a módszertannal ugyanilyen hozzáállással tudnék az önök szakbizottságával is dolgozni a jövőben. Sok tennivaló van, hatalmas napi rendel előttünk, a kihívások is óriásiak, de én hiszek abban, hogy Európa bír potenciállal, képes ezekkel szembenézni és választ adni, és ha megadják hozzá a támogatást, én nagyon szívesen vállalom ezt a feladatot. Ja, mit diesem Statement kommen wir zum Schluss der heutigen Anhörung. Ezzel a statementtel a meghallgatás végéhez értünk. Köszönöm minden képviselőtársam szakszerű kérdését, amely a közlekedés és űrpolitika jövét igyekeztünk vázolni és erősíteni. Köszönöm a biztos jelölt úrnak, Sefcsovics úrnak a válaszokat és az állásfoglalásokat. Szeretném emlékeztetni a koordinátorokat és az alelnököket arra, hogy e meghallgatás értékelése holnap reggel lesz, 9 óra 30-kor az ASP 1G2-es teremben. Egy zárt ülés lesz majd. A végén szeretném megköszönni a tolmácsoknak kiváló munkájukat és türelmüket, és azt, hogy kicsit túlléptük az időt, Nagyra értékeljük éjszakai munkájukat, mindenkinek kellemes estét kívánok, zárom az ülést. Köszönöm.